I think we can start. Gondolom most már kezdhetünk, kedves kollégák. Kedves ügyem és uraim, kedves kollégáim, megkezdjük az ülésünket a Transzakbizottságban. És akkor először fogadjuk el a napirend tervezetet. Kérdezem, hogy van-e valakinek kifogása, ellenvetése. Úgy látom, hogy nincsen. Aztán pedig a szeptember 1 ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Körülnézek, ha nincs kifogás, ellenvetés, akkor elfogadjuk, elfogadtuk. Az elnök közlénye, közleményei az legutóbbi koordinátori ülés szeptember 1-jén, ezzel kapcsolatos anyagokat köröztettük, és hogyha 17.30-ig ma nincsen kifogás, ellenvetés, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk őket. Szeretnék utalni arra, hogy csütörtökön 11 órakor közös ülésünk lesz a Régiók Bizottságával, az határon átnyúló kapcsolatok, közlekedési kapcsolatokkal kapcsolatban a hiányzó láncszemekről A bizottság nyomás gyakorlása ment területén született egy javaslat, és így 110 millió eurót tudtunk erre a célra elkülöníteni. A Régió Bizottsága ebben a témában mindig támogatott, és éppen ezért kerül sor erre a közös ülésre. Éppen ezért kérek mindenkit, minden kollégát, minden egyes kollégát, hogy csütörtökön 11-kor jelenjen meg, legyen ott mert ha csak két-három kolléga van ott, az kellemetlen, mondhatnám ciki. Mindenkit nyomatékosan kérek, hogy csütörtökön a régiók bizottságával közösen lefolytatott ülésünkön legyen ott, ugye a téma még egyszer mondom, a hiányzó láncszem, láncszemek. Nos, akkor ezzel rátérhetünk a négyes napirendi pontra, itt két anyagról beszélünk mégpedig az árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adagyűjtés tekintetében a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról, illetve a vasúti közlekedés statisztikájáról. Itt az eljárásrendnek megfelelően kell utalnom a következőkre. A parlament elnöke szeptember 15-én a tanács álláspontját az első olvasatban bejelentette a plenáris ülésen. A 66-os cikk 2 bekezdésének megfelelően a következő történik, idézem, a tanács álláspontját az első szakbizottsági ülés első napirendi pontjaként kell napirendre tűzni az illetékes szakbizottság esetén, ez pedig a mai ülésünk, hiszen eh, ez az első érdemi eh, napirendi pontunk a dátum szerinti első ülésünken, és éppen ezért jelentem be úgy szintén, itt a Transzakbizottságban, hogy beérkezett hozzánk a tanács álláspontja, és ezzel hivatalosan is megkezdődik ennek a jogalkotási aktusnak a második olvasata. Eh, a az ezzel kapcsolatos javaslatokat várjuk délután, a szavazásra pedig október 11-én fog sort kerülni. Nos, úgy látom mindenki egyetért ezzel, és mindenki megértett ezzel. Rátérünk az ötödik napi rendi pontra, ez pedig a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének a fejlesztése. Poreba kolléga jegyzi az anyagot, saját kezdeményezésütre a jelentést és akkor most ellenőrizzük a szavazást, megnyitom az elektronikus szavazást. Az elnök úgy látom, hogy mikrofonon kívül beszél. Mikrofont kérünk az elnök úrnak. Mikrofont kérünk továbbra is az elnök úrnak. Köszönöm, mondja az elnök úr. Nos, tehát hatos kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 18 mellette, két tartózkodás, 12 ellene elfogadtuk. Tehát hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A regi 13-as első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 63-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 12 mellette, 20 ellene, tehát elutasítottuk, és szeretném azt kérni, hogy a kedves kollégák emeljék meg a kezüket, hogy én is jól lássam, és akkor nem kell ellenőrizni. A regi kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Regi négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as módosító mellette, ellene,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 20 szavazat ellenében elutasítottuk. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, tessék, mondja az elnök. Tehát 99-estről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom. 18 mellette, 15 ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 100-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mód kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 134-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 135-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a 26-os kompromisszumról ö, utazunk. Ezzel kapcsolatban ö, ö, azt szeretném mondani az előadó, hogy mivel nem volt közös megállapodás ö, azzal kapcsolatban, hogy egy ö, adott kifejezést bekerüljön-e vagy sem, Éppen ezért szeretném jelezni, hogy ezt a félmondatot bevegyük-e a kompromisszumba, vagy sem. Mivel a, a, az árnyék előadók és a koordinátorok ülésén nem sikerült megállapodásra jutni, a 17-es kapcsolatban a zaj csökkentéssel kapcsolatban. Ki mondja azt, hogy ezt, e- ezt emeljük be a kompromisszumba? Ki van ellene? ki tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Csak erről a fél mondatról, tehát a 17-es bekezdésben erről a fél mondatról, lezárom az elektronikus szavazást, 13 mellette 18 ellene, 2 tartózkodással, és így ezt a kiegészítést elutasítottuk, és ezzel ez azt jelenti, hogy ezen kiegészítés nélkül szavazunk a 26-os kompromisszumról. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es módosító mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát 147-es módosító. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. 11 mellette, 20 ellene, két tartózkodás mellett elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 156-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát 156-os módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom, 11 szavazat mellette, 9 ellene, 13 ellenében elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 160-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 10-es első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 163-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es múl kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 186-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 186-os módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 20 szavazat mellette, 10 ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 185-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Tehát 185-ös módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom és 22 szavazat mellette, 10 ellen, ne, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 192-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Tehát 192-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 22 mellene, 11 ellenében tartózkodás nélkül elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 198-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A regi 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 18-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellett, 19 mellette, 11 ellene, 2 tartózkodás mellett elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 4 ellenében, két tartózkodás mellett elfogadtuk, és eh, Pareva kollégának szeretettel gratulálunk. Wir kommen jetzt zur Meinungs... És akkor most uh, eszmecserére kerül sor a termékeknek és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményére való hozzáférés tagállami törvényi rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésével kapcsolatban, és mindenkit megkérek, hogy maradjon csendben, és foglalja el a helyét. még van nekem kolléga is. Jetzt hat das Wort Davos Kelecs. adom meg a szót. Először is Szeretnék gratulálni az Európai Bizottság munkájához, mert eh, az irányelv eh, tervezet eh, valóban jó minőségű, amelyel közelebb hoznánk a jogszabályokat. Raportőrként én úgy vélem, hogy az infrastruktúrát javítani kell annak érdekében, hogy a hozzáférés turisztikai, illetve közlekedési szempontból jobb legyen, tehát mindenki számára adott legyen a hozzáférés lehetősége. Az ENSZ fogyatékkal élők egyezménye közös szabályokat ír le, amelyeket az Európai Unió át kell, hogy vegyen, illetve átvesz, e, és ezek révén a hozzáférés e, javul. Ez az irányelv valóban egy jelentős előrelépést e, jelent a hozzáférés területén, közlekedés, illetve turizmus vonatkozásában. Nekünk, számunkra ez fontos, különösen az átszállások egyszerűbb tételét emelném itt ki, illetve az internethez való hozzáférés, amely eh, például fontos lehet, mert eh, mostanában egy jegyvásárlás is eh, leginkább interneten zajlik, és egyébként is az interoperabilitás, illetve az interkonnektivitás fontos fogalmak. Nem lehet diszkriminálni a polgárok ellen, csak akkor van mentesség, hogyha hozzáférnek az emberek egyként a különböző közlekedési módokhoz. A hozzáférés egyébként a turizmus szempontból is fontos. Ez fontos tehát ez számunkra, és a bizottságban ez alapján csináltuk meg a véleményt. Fontos tehát fellépni a diszkrimináció ellen, és most meg fogjuk hallgatni az árnyék előadók mondani valóját. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót az árnyék előadóknak, ezért szeretném megadni most 10 percre a bizottság képviselőinek a szót. Köszönöm szépen. Good afternoon. Thank you very much for the opportunity. Köszönöm, jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy eh, itt eh, most eh, előadhatom az európai akadálymentesítéssel foglalkozó jogszabályt. Most először járunk ebben a bizottságban. A közlekedés akadálymentesítése egy nagyon releváns része az akadálymentesítésnek úgy általában. A bizottság kötele, elkötelezte magát amellett, hogy a társadalomban teljes értékű tagként vessenek részt a fogyatékkal élők. Az akadálymentesség, illetve a hozzáférés a 8 pontos listából az első, és a bizottság itt azt vállalta, hogy az akadálymentesítés szemszögéből vizsgálja meg az egyes ágazatokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzáférhető termékek és szolgáltatások legyenek az egységes piacon. Ehhez természetesen segítséget kell adni az adott iparágnak, miközben biztosítani kell annak a 80 millió fogyatékkal élőnek a jogait, akikről itt most szó van, mert ők a népesség 20%-át teszik ki. Miért van szükség a hozzáféréssel kapcsolatos új jogszabályra, miközben minden tagállam egy kivételével már ratifikálta az ENSZ egyezményt, ráadásul az EU is aláírta ezt az egyezményt, az egyezmény pedig az akadálymentesítésre vonatkozóan kötelezettségeket ír elő az aláírók számára. Nyilván tisztázni kell a jogi formáját ezeknek a kötelezettségeknek, illetve benchmarkokat, monitorozást és határidőket kell megszabni a kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve azért, hogy az európai szinten egységes szabályok szülessenek. Úgy gondoltuk, hogy elkerülhető lesz a belső piac fragmentálódása, illetve egységes jogszabályok lesznek érvényben. A, nyilvánvaló, hogy ez az ipar érdekét is szolgálja, mert a közös előírások az ő munkájukat is az ő munkájukat is megkönnyítik, ráadásul jogbiztonságot teremt egy ilyen e, szabály a termékek és a szolgáltatások vonatkozásában, és innentől kezdve ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak a szabad mozgása, szabad áramlása is e, valósággá válik. Emellett emlékeztetnék arra, hogy vannak, hogy a, a, az egyéni megoldások mindig e, mindig több pénzbe kerülnek, tehát egy egységes akadálymentesítés az valójában olcsóbb, és mindannyian hasznot húzunk ebből, mert a jobb hozzáférésű jegykiadó gépek például azok jobbak. Tehát például a, az, hogy a tűző napon is jobban lehet egy olyan jegyeladó gépet használni, amikor rátűz a képernyőre a nap, amelyik hangot is ad ki. Az ipar részéről pedig a KKV-k járnak legjobban, mert egységes szabályok alapján kell majd tudniuk részt venni, illetve tudhatnak majd részt venni, vagy vehetnek részt a a versenyben, a határon átnyúló verseny, és nem kell megtanulniuk az egyes tagállamok külön szabályait. Ennek a jogszabálynak két lába van, ha úgy tetszik, két oszlopa. Az egyik eh, az az, hogy van egy kötelezettség, eh, amelyet eh, a jogszabály megfogalmaz egy termékkörhöz, illetve szolgáltatás körhöz vonatkozóan. Ez a gyártásra, a szolgáltatókra vonatkoznak ezek a kötelezettségek. A másik pillérje ennek a jogszabálynak az az, hogy funkcionális szempontból közelíti meg a hozzáférést, és megfogalmazza, hogy mit jelent a hozzáférés Eh, ebben az EU jogban például, mit jelent a strukturális alapoknál, vagy mit jelent a közbeszerzésnél. Milyen fontos elemei vannak ennek a jogszabály E, tervezetnek. Ugye vannak bizonyos funkcionális e, hozzáférési e, követelmények, amelyek kapcsolódnak a termékek és szolgáltatások szabad áramlásának főszabályához, ami a konformitási értékelést illeti. Először is maga a gyártó mondja aki azt, hogy akadálymentes a termék vagy szolgáltatás, ezt követi a piacfelügyelet, mint ellenőrzési módszer, és végezetül a fogyatékkal élők szervezetei panaszt eh, nyújthatnak be a nemzeti szabályok alapján, hogyha szerintük eh, az akadálymentesnek minősített termék mégsem az. A technikai eh, megoldásokat nem írja elő a különböző szolgáltatók és gyártók számára a jogszabály, Ráadásul nem is minden gyártóra vonatkozik, hanem csak azokra a gyártókra, amelyek olyan termékeket készítenek, amelyeket az, amelyeket az irányelv meghatároz, és elkerüli az alapvető változtatás, illetve az aránytalan administratív terheket is. Tehát az akadálymentesség hozzáférés témájában egy komplementer jellegű jogszabályról van szó. A bizottság végeztetett egy hatástanulmányt, amely megvizsgálta az összes tagállam állapotát, és megvizsgáltuk. A vizsgálat az lefette a lakosság 77%-át, a GDP 80%-át. Számos opciót vizsgáltunk meg ezek közül, néhányat elvetettünk, és az irányelvet megjelölve, mint legalkalmasabb jogi eszköz. Ami az EU jog többi részéhez való viszonyt illeti, a közbeszerzési irányelv már most előírja a tender specifikációkban az akadálymentességet, mint egy szempontot, és definiálja is azt. Ugyan ez történt meg a strukturális és befektetési alapoknál, a közlekedési infrastruktúra beruházásoknál, és az állami szervek, a pályáztatók pedig megszabhatják az ilyen jellegű követelményeket a tömegközlekedés területén is nem változik a komplementer jellege tehát ezeknek a szabályoknak, érvényben marad a többi jogszabály is a web hozzáférés irányelvhez is kapcsolódik, ugyanazok a kötelezettségek fogalmazódnak meg, nyilván ezt ebben a javaslatban kellett kezelni. A szubszidiaritás és az arányosság szerepelnek a tervezetben, és a termékkört gondosan választották ki az új termékek Eh, vonatkozásában, illetve szolgáltatások vonatkozásában eh, egy viszonylag könnyű konformitás elemzést ír elő, illetve safeguard klózokat is. Eh, um, what is the, my last slide is a timeline. Az utolsó ábra az a be, bevezetési határidőket mutatja, két évet ír elő, e, illetve az átvételnél és hat évet a teljes alkalmazásnál, öt évvel az alkalmazás után egy végrehajtási jelentés születik. Köszönöm, hogy ismertethettem önöknek a jogszabálytervezet fontosabb részeit. Dieter Köszönöm szépen, és most megadom a szót Dieter Lébrekkoknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Köszönöm szépen a bizottságnak és az előadónak a a munkát és a hozzászólását. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy erősítsük a fogyatékkal élők lehetőséget és esélyeit, és lehetővé tegyük számukra a zárukhoz és a szolgáltatásokhoz való teljes értékű hozzáférés. És nagyon fontos ez a szempont. Ennek természetesen a közlekedési szereplőknél, illetve az utasok jogainál is fontos szerepet játszik. Éppen ezért vannak kérdéseim a bizottság felé először is. Hogyan akadályozza meg a bizottság, hogy az új javaslat nyomán keletkező irányelv nem mond ellent az utasok jogainak, hogy itt megkettőzzük a szabályozást, és mégiscsak kétszer közt a padalásunk. Aztán az alkalmazás hatája, ugye funkcionális korlátokkal küzdő személyek. Most ez, és ez a javaslat, ez a kérdésem, hogy ez az eddigi használt fogalmakhoz képest hozzátesz valamit, tehát mozgáskorlátozottakkal vonatkozik, például úgy, ahogy azt az ENSZ egyezmény szabályozza, és a konkrét kérdésem az, hogy milyen konkrét esetek emelődnek be ide pluszként, tehát mondjuk egy várandós anyuka, vagy, vagy akinek mondjuk eltölt a lába és gipszen van, tehát a funkcionális módon korlátozott személyek, ezen mit kell érteni? Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Olga Senálova. Hát, Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Bizottságnak a javaslatról szóló beszámolóért itt a szakbizottságunkban. Már a korábbi jelentés kapcsán is együttműködtünk árnyékjelentés készítőként. A közlekedés a különböző fogyatékossággal élő személyek számára rendkívül fontos, Úgyhogy az Európai Akadálymentesítés Intézkedés csomagnak is tartalmaznia kell ezt az aspektust. A közlekedési szolgáltatások azonban nem csak a fogyatékossággal élő személyekre kell, hogy koncentráljanak. Mindenféle közlekedési eszköz esetén fontos az infrastruktúra. Meg kell vizsgálnunk a már létező jogszabályokat is ami a termékeket és a szolgáltatásokat illeti, belétve a közlekedésekben a, a rendelkezésre állókkal is. Kompatibilisnek kell lenniük olyan technológiákkal, amelyek rendelkezésre állnak a fogyatékossággal élő személyek számára. Nem szabad további akadályokat építenünk. Úgyhogy várom a további együttműködést az előadóval és a kollégákkal, ugyanis úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos javaslat, főleg annak a 80 millió fogyatékossággal élő ember számára, akiknek ezzel meg kell birkóznia, de nekünk is köszönöm. Köszönöm szépen, Jackie Foster következik. Uh, thank you very much. And... Köszönöm a szót. Köszönet a bizottság megjegyzéseiért. Azt hiszem mindannyian üdvözöljük azt a tényt, hogy közlekedési szempontból is ö, teljes mértékben akadálymentesítsünk, és a lehető egyszerűbbé tegyük az életét a fogyatékossággal élő személyeknek. Engedjenek meg egy-két dolgot. Az elvvel kapcsolatban nincs gond, azt hiszem ebben mindannyian egyetértünk. Csak emlékeztetnék arra, hogy a bizottság angolul mit mondott. Meg kell mondanom, hogy egyes megfogalmazások kapcsán nem igazán értem, hogy miről van szó. Néha nem egészen pontos a megfogalmazás, és azt hiszem a kollega is erre utalt, hogy amikor ezeket a jelzőket használják, akkor egészen pontosan mire gondolnak, főleg az egyes ö, nehézségeket, illetően amelyekkel egyes utasoknak szembe kell nézniük. Nos, ami a jogszabályokat illeti. Nagyon sok területen már létezik mindez, a közlekedésben is, amikor a bizonyos fogyatékossággal élő személyekkel kell megbirkóznunk, és mindenképpen 100%-ban biztosítanunk kell, hogy az A pontból eljussanak a B pontba. Azt hiszem, hogy pontosítani kell a megfogalmazást, ez most talán folyamatban van. Ami az elvet illeti, a megfelelő jó irányba kell haladnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Izaskun uh, Bilbao nevében beszélek általában. Uh, azt tudom mondani, hogy e- azt gondolom, hogy mivel a fogyatékossággal élők aránya a népességben egyre növekszik, és benne ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ő esélyeket is övegyük. Na most angolul fogom felolvasni, hiszen így kaptam meg az árnék jelentős tevőnktől. Üdvözlöm azt, hogy szeretnénk a belső piacon belül eltávolítani az akadályokat. Ezt együtt, szorosan együttműködve kell az utas szövetséggel, illetve az iparral együtt megvalósítani nagyon fontos, hogy javítsuk a, az infrastruktúrához való hozzáférést olyan személyeknek, akik mozgásukban korlátozottak, vagy valamilyen fogyatékossággal élnek. Jav, javultvítani kell a különböző közlekedési módokhoz való hozzáférés lehetőségét, de azt is biztosítani kell, hogy a bizonyos informatikai rendszerekhez és honlapokhoz is jobban hozzáférhessenek ezek a személyek. Olyan világban élünk, ahol a termékek szolgáltatásuk egyre növekvő részét adunk el, a értékesítenek az interneten, és már örülök arra, annak, hogy ezen dolgozhatunk együtt az előadóval. Elnök, köszönöm szépen. Következő pedig Mari Krisztina. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet a bizottságnak és az előadónak, de én azért egy kicsit több pragmatizmust szeretnék, ami a fogyatékosságot illeti, mert nem tudom, hogy mindannyian próbáltak-e már az állomásokon, vonatokon például egy fogyatékossággal élő gyermekkel közlekedni, aki tolókocsiban kell, hogy közlekedjen. Biztos vagyok benne, hogy önök is tapasztalták, hogy semmi nem változott európai szinten sem, és nemzeti szinten sem. Nos, ami ezt az irányelvet illeti, amelynek a célja az, hogy a termékek, szolgáltatások vonatkozásában meg akarja könnyíteni a fogyatékossággal élők életét, itt tényleg valóban javítani kell ezekről, ezeken a jogszabályokon. Nagyon sajnálom, de eddig ez nem bizonyosodott be. Én úgy gondolom, hogy pontosan hiányzik a pontosítás, már volt, aki említette ezt, a termékek szolgáltatások definícióját illetően is, illetve a, a, a hatály vonatkozásában nem igazán megfelelő egy olyan Európai Unió belül, ahol túl nagy a technokrata teher, és hiányzik a pontosság. Koherenciát szeretnének bevezetni az ENSZ egyezmény és az Európai Uniós szabályok között. De ez az, ami engem a leginkább aggaszt. Vagy úgy tesznek, mintha nem látnák, vagy nem látják, hogy a szimbolikus aspektuson túl az irányelv, nem tudom, önök szerint is nyilván az amerikai cégeknek biztosítana előnyöket, mert ezeket a szabályokat már régóta követik, és nincsen többletterhük. Úgyhogy az Európai Uniós piacon ez így van. Ön említette, hogy vannak kivételek a mikrovállalkozások terén, de ez nem elegendő, mert nem csak ezek léteznek, legalábbis a francia nemzet területén. Én úgy gondolom, figyelembe kellene venni valamilyen aktuális jelenséget is, nevezetesen, hogy a legtöbb európai nép pillanatnyilag a tiszát és az áftát elutasítja, pontosan azért, mert olyan szabályokhoz akar igazodni, amelyekről nem ők döntöttek. Úgyhogy úgy tűnik számomra, hogy ugyanezen logikát követve kellene az irányelvnek is megmozdulnia. Úgyhogy el kell mondanom, hogy azért egy kicsit megdöbbent az a tény, igen, az igaz, hogy újra kell definiálni a fogyatékossággal élő személyeket, de vannak más problémák is, más akadályok is, ezért mindent nem kéne összekeverni, mert akkor sehova nem jutunk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Visszadom a szót a bizottság képviselőjének. Tessék parancsolni. I think, uh, there has been... Köszönöm. Nagyon érdekes kérdések hangzottak el, és megpróbálok akkor a legfontosabb dolgokra reagálni. Jegyzeteket készítettem. Volt olyan kérdés, amely arra kérdezett rá, hogy hogyan viszonyul ez az irányelv a többi közlekedési jellegű irányelvhez. Nos, ahogy mondtam, komplementer, kiegészítő. A, a websájtokra, illetve a közlekedésre, eh, a jegyeladásra, az információs rendszerekre, a self-service terminálokra, a különböző jegyeladó gépekre vonatkozó szabályok máshol általában nem szerepelnek. Tehát más jog, más európai jogszabály nem kezeli ezeket a témákat, nem foglalkozik ezekkel a témákkal. Emellett ez a hozzáférésről, illetve akadálymentességről szóló irányelv tartalmaz egy olyan opciót, hogy a tagállamok a harmonizálhatnak, ami azt jelenti, hogy a vasútra vonatkozó mozgá, akadálymentesítési szabályokat nyilván be kell tartani, de a járműveknél itt most nem vezetünk be új kötelezettségeket, mert a magukra a járművekre vonatkozó kötelezettségek már más EU jogszabályban szerepelnek. Tehát ez kiegészíti a többi európai jogszabályt. Az az, hogy az a kérdésre pedig, hogy kik lesznek a haszonélvezői ennek az irányelvnek. Nos, a funkcionális limitációval, illetve fogyatékkal rendelkező emberek a célzott, megcélzottjai eh, ennek a jogszabálynak, eh, ahogy az ENSZ egyezmény is fogalmaz. Eh, a Functional Limitations kategória az azért lett bevéve a szövegbe, mert ideiglenes jellegű korlátozottságot jelent. Nyilván a fogyatékkal élő az egy hosszú távú korlátozottságot jelent, a, azonban vannak olyan egészségügyi állapotok, amelyek rövidebb korlátozottságot jelentenek. Például a lábtörés miatt gipszel közlekedők, vagy valami fajta szemműtét után ideiglenes látási problémákkal küzdő emberek. Tehát ez az egész csoport a haszonélvezője azoknak az akadálymentességi eh, tételeknek, amelyek szerepelnek ebben az irányelvben. Emellett az akadálymentességi irányelv kiegészíti a mozgássérültek javát szolgáló jogszabályokat is. Észrevettük, hogy az ENSZ egyezmény az egyelő hozzáférésről beszél, az egyelő hozzáférés az azt jelenti, hogy kell egy akadálymentesség is, illetve reasonable accommodation. Minél inkább a, a cél az az, hogy segítségnyújtás nélkül is használni tudják az emberek a szolgáltatásokat, de természetesen a segítségnyújtás lehetősége is e, megmarad. Nos, mindez, mindez a segítségnyújtási szabályokkal, tehát nagyon is összeférhető. És akkor most a jegyzeteimet nézem, hogy mi volt a következő kérdés. Az érdekeltekkel való együttműködésre kérdeztek rá. Elmondanám, hogy egy jelentős kiterjedésű, egy nagyon jelentős konzultációt tartottunk különböző szervezetekkel, az idősek, illetve a fogyatékkal élők szervezeteivel is a fogyatékkal élők ugye különböző kategóriákba tartoznak, látássérült, hallássérült, egyensúlyzavarban szenvedő, és ezek az emberek is nyilván élvezhetik az előnyeit az akadálymentesítésnek, tehát őrájuk is odafigyelünk, és az ő szervezeteiknek is meghallgatjuk a véleményét. Amikor pedig arra kérdeznek rá, hogy az amerikai szabályokhoz hogyan viszonyul ez a ez a jogszabály, ez a belső piacra fókuszál, tehát eh, európai szinten eh, mondunk ki bizonyos általános élveket a funkcionalitás követelményekkel kapcsolatban. Eh, vannak európai standardok, amelyeknél van egy konformitás vélelem, az előkészítő munka során felmerült az, hogy globális standardokra van szükség ehm, az IKT témában. Ehm, a, az állami szektor ehm, weblapjainak hozzáférhetőségéről szóló szabályok kidolgozásánál láttuk azt, hogy valóban megjelentek ezek a globális követelmények. Amikor harmonizálásról beszélt tehát az irányelv, akkor e, az IKT e, témára gondolunk. Remélem, hogy válaszoltam a főbb kérdésekre, amennyiben nem, akkor e, kérem szóljanak, és írásban fogok válaszolni. Köszönöm szépen, és akkor ismét megadom Szkelecs kollégának a szót az előadónknak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék és készítőknek, nagyon hasznos megjegyzéseket hallottunk tőlük. Ami az Európai Bizottságnak, illetve az Európai Bizottság képviselőinek szóló kérdéseket illeti, köszönöm a részletes válaszokat. Az elején elfelejtettem elmondani, hogy a felelős szakbizottság az IMCO, mi pedig véleményezzük az irányelvet mégpedig a saját kompetenciánknak megfelelően. Szeretnék ezen kívül köszönetet mondani az árnyék jelentés készítő kollégáknak is. Nagyon jó volt az együttműködés velük. Köszönöm. Ja, vielen Dank und den Wurf. Köszönöm szépen, és akkor novemberben fogjuk megkapni a jelentés tervezetet. És akkor rátérünk a napirendünk hetedik pontjára, Európai Légiközlekedési Stratégia, Eh, az előadója Pavel Telicska, akinek meg is adom a szót. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A néhány hónappal ezelőtt mutatta be a bizottság azt, amit úgy hívunk, hogy Európai Légiközlekedési Stratégia egy olyan szektor, amelyet azt gondolom egyetértünk, hogy eh, sikertörténet. Nos, az én megközelítésem amely bizonyos mértékben összecseng azzal, ahogyan az árnyék előadók gondolkodnak erről a kérdésről, és szeretném hangsúlyozni, hogy tartottuk a kapcsolatot a kollégákkal, és az a filozófiámat egészen jól el tudtam mondani, és tükröződnek a tett észrevételek az anyagban. Megállapodtunk már ebben a körben az árnyék előadókkal abban, hogy nem akarunk, nem akarjuk ismételni a bizottság közleményeit, és éppen ezért szeretnénk inkább hangsúlyozni a legfontosabb pontokat, és a hiányzó részekre szeretnénk koncentrálni a, terv, a bizottsági tervezetben. Nos, szeretném elmondani, hogy vannak fontos pontok. Több is van ilyen a jelentésben. Először is nem szabad elfelejtőnünk, hogy a légiközlekedés természetesen egy olyan szektor, ahol, amely számos kihívás és feladat van, és több módon is le, lehet ezekkel felvenni a kesztyűt. lehet a versenyelőnyökre építeni, illetve az európai modellek tapasztalataira. Az első pont, amit szeretnék hangsúlyozni, amit én úgy hívnék, hogy az európai légiközlekedési modell. És ebben az összefüggésben eh, egy fontos dolog az, hogy ahogy már utaltam rá, ne adjuk be a derekunkat bizonyos eh, oldalról érkező nyomásnak, hanem hozzuk ki a lehető legjobbat abból, amit ez a piac lehetővé tesz és kínál, ezzel a tudással és tapasztalattal, ami a részünkről elérhető. Ez az, amit szeretnék először hangsúlyozni. A másik dolog az, hogy amit én úgy hívok, hogy konnektivitási index, úgy gondolom, hogy ami a szektor számára alapvető fontosságú, hogy ne csak azt nézzük, hogy hogy néz ki a légiközlekedés 2020-ban, 30-ban, hanem egy hosszú távú jövőképet kell magunk elé képzelni, hogy alapos tervezési alapot tudjunk nyújtani a beruházások számára. Ez a konnektivitási index, és ez a legfontosabb, ez az összekapcsolódás ebben az egész jelentésben, hiszen így tudjuk kiaknázni az iparágban rejlő lehetőségeket és ez nem csak az időről, a gyakoriságról szól, hanem arról is, hogy ezeket össze kell hozni a lehetőségekkel, a környezetvédelmi szempontokkal, és még sok más egyébbel. Ugyan a Ugyan az Egyesült Államok a legnagyobb és legrégebbi piaca ennek az iparágnak, de azt gondolom, hogy itt is, Európában is figyelnünk kell a konnektivitás adta új lehetőségekre, és ezeket kihasználni. Következő fontos dolog az a biztonság. Nem hiszem, hogy sokat kell ismételgetnem, és győzködnök bárkit, hiszen hónapok és évek óta foglalkozunk vele. Itt a kihívás, sok nem lesznek kisebbek a hanem nőnek, és nőnek a kockázatok is. És azt gondolom, hogy építhetünk a hírszerzésre, technológiára, és olyan modellekre is, amelyeket a világban használnak, alkalmaznak. Ebben az összefüggésben az előzetes becsekkolás, ezt meg kell vizsgálni, hogy javít, javítsuk a biztonságot, de ugyanakkor nem szabad elmozdulni abba az irányba, amely az utasoknak a kényelmét korlátozza. Következő dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az az, amit én, amit én európai légiországútnak hívok. Ezt a releváns rendeletben sokkal technikai, te, terminus technikust használnak, egy transeurópai légiországútnak hívjuk, és úgy gondolom, hogy ennek ugyanúgy kell kinézni a levegőben, mint ahogyan a Tenti néz ki ez a transeurópai hálózat a Földön. És végezetül, hölgyeim és uraim, biztos vagyok benne, hogy jó néhány kérdés merül fel önökben, pár dolgot föl fognak vetni, amelyre részleteiben kíváncsiak, mélységében, de azt már most elmondhatom, hogy én is készülök néhány módosítással, például szeretném hogyha a légiforgalmi egyezményekre jobban odafigyelnék, hogy milyen szerepet játszanak ebben a parlamentek a jelentésben, a környezetvédelmi szempontokat is megtalálják a kollégák, ez teljesen világos, hogy mennyire fontos, és nemrégi friss tapasztalatunkat is beépítjük, és ezt szeretném még kifejteni. Elnök úr, hölgyeim és uraim, erről még beszélhetnék hosszasan, hogy a légiközlekedés hogyan kapcsolódik a többi közlekedési módhoz, ugye ott van a tenti, de a légikikötők, mint fontos közlekedési csomópontokat sokkal jobban integrálni kellene a többi közlekedési módon, hogy ne járjunk úgy, hogy az egyik oldalon politikai okokból teljesen szükségtelenül regionális reptereket építünk, ugyanakkor a vasút ellátás, vasút is, vasúti közlekedés is ellátná ugyanazokat a feladatokat. Ahogyan már megkapták ezt a jelentést, bizonyára olvasták, nem túl hosszú, és várom a kedves kollégák észrevételeit, és ö, már várom a közös munkát az árnyék előadókkal. Azt gondolom, hogy ennek eredmény végén egy jó anyagot tudunk letenni az asztalra a bizottság javaslataival együtt is. Köszönöm szépen, és akkor most Dieter Klón. the Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadónak a jelentés elkészítéséért, és azért, hogy az árnyékjelentés készítőket is, akárcsak jó magamat, mint árnyékjelentés készítőt, bevonta ennek a dokumentumnak az elkészítésébe. Több olyan aspektusról van szó, amelyet felvetett az előadó, teljesen egyetértek ezzel. Az elkövetkezendő 20-30 évre oda kell figyelnünk a, a repülésre, mert ez rendkívül fontos ágazata a gazdaságnak, de ugyanakkor óriási kihívással is szebbe kell, hogy nézzen, különböző szabályozókkal, adminisztratív terhekkel, úgyhogy továbbra is, és a jövőben is versenyképes iparágnak kell lennie, illetve maradnia. Külső tényezőket is figyelembe kell venni, 2030-ban 5% lesz a részesedése a az ázsiai országokkal kell tárgyalnunk, mert 40%-át fogják uralni a piacnak, úgyhogy tárgyalnunk kell velük. Igaza van az előadónak, hogy a parlament szerepére is oda kell figyelnünk a jövőbeli megállapodások során. Nem falakat kell építenünk, nem kizárni az esetleges versenytársakat rendkívül oda kell, módon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan foglalkozunk velük a jövőbeli megállapodások során. Ami a transeurópai kérdéseket illeti, nagyon érdekes ez a javaslat. Az elmúlt öt év során milliárd euróról van szó a kalkulációk értelmében. Ezt felül kell vizsgálnunk, és foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Mivel az egységes európai égbolt területén szinte semmi előrelépést, vagy legalábbis nagyon keveset tapasztaltunk. Mindenkit össze kell fognunk, az eredmény megtalálás érdekében. Ott van a konnektivitási index, Fontos ez az eladó szerint is, hogy mérhető legyen. A tárgyalások során a regionális összekapcsolódást is érinteni kell. A regionális repülőtereket, a kiebb fekvő területeket, nagyon fontosak ezek a fejlődés szempontjából. Aztán persze ott van a biztonság kérdése egyértelműbb terminológiákra van szükség itt ezen a területen, megfelelő technológiákra, speciális ö, útlevél segítségével ö, juthatnak át egyes személyek ö, a biztonsági ellenőrzésen, nem kellene további terheket róni a repülőterekre. Aztán ott van a környezetvédelem illetve a környezetre gyakorolt hatása repülésnek, és hogy ez mit jelent az európai légitársaságok számára. Nagyon fontos a múlt heti döntés ebből a szempontból. Mindenesetre köszönöm az előadónak a munkát. Összességében egyetértek azzal, hogy a jövőre fel kell készíteni az európai repülést, versenyképesnek kell maradnia, és a külső kihívásoknak megfelelni. Ez azt jelenti. Köszönöm. Köszönöm szépen, Inez Elrezender. Eh, Köszönöm. Én is azzal kezdeném. Hace mucho tiempo por lo tanto eh, nos era muy, muy eh, kértük már ezt a csomagot, illetve eh, ezeknek a céloknak a megvalósulását ez, eh, ebben az ágazatban különösen fontos a globalizált piacon, ahol a feltételek, a gazdasági környezet olyan gyorsan változnak. Egyre fontosabb a repülés is, tehát nem csak a tengeri közlekedéssel kell foglalkoznunk. Telicska úr és eh, jelentés tervezetem egy sor fontos kérdést eh, lefed. Amikor eh, az ágazati csomagok elkészülnek, ugye a közúti még nincsen meg, akkor a át kell gondolni azt, hogy hogyan lehet ezeket az ágazatokat eh, fejleszteni. Tudjuk, hogy eh, különös problémák eh, jelentkeztek a légi közlekedésben, amit a szociális csomaggal együtt kell vizsgálni. A bizottság is említette, hogy a társadalmi párbeszéd, illetve a munkakörülmények javítása fontos témák, jobb szakmai képesítésekre, kvalifikációkra van szükség, amelyeket azonban kölcsönösen el kell ismertetni. Az utazó személyzet szakmai végzettségeit, kvalifikációit, és fel kell lépnünk a kiszolgáltatottsággal, mint jelenséggel eh, a foglalkoztatásban, ez különösen eh, azért említendő, mert eh, a leggyakrabban, a leggyorsabban fejlődő része ennek az ágazatnak a fapadosok ágazata, illetve a fapadosok tevékenysége, és ott olyan foglalkoztatási modellek is vannak, amelyek eléggé kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat. A bizonyos munkaszerződések eléggé kétségesek, tehát ott még van tennivalónk. Eh, compañías de bandera se han convertido en gran parte en low cost, o por lo menos han... Az is fontos, hogy a nemzeti légitársaságok is átalakulnak eh, szinte fapadossá, vagy eh, alapítanak egy fapados alcéget, leányvállalatot, és ez a jelenség elterjedőben. Del incentivo de los precios bajos por, eh, digamos, por, por determinadas compañías, en estos momentos el Parlamento y este principal defensor, porque además de la calidad. A parlamentnek eh, itt eh, a, az ágazat minőségére is oda kell figyelni, a szolgáltatások minőségére. Eh, Tehát fel kell készülni azokra a változásokra, amelyek következnek, illetve vannak termékek, amelyeket most terveznek digitális korszakban. A légi közlekedés az az ágazat, ahol leginkább elterjedtek a technológiai szolgáltatások, ezeket felhasználó baráttá kell tenni, hogy könnyebben és rugalmasabban lehessen használni ezeket a, az eszközöket, és ami pedig az infrastruktúrát illeti, ott figyelni kell arra, hogy vannak kapacitás problémák. A válság nyomán támadtuk, illetve kritizáltuk azt, hogy túlzott kapacitások épültek ki, és az infrastruktúra egy része az nyilvánvalóan szükségtelennek bizonyult a válság miatt. Most azt látjuk, hogy bizonyos területeken fejlődés indul be, az biztos, hogy a létező kapacitást kell jobban kihasználni. Nem csak a nagy repülőterekre kell odafigyelnünk, ahol gyakorlatilag hatalmas bevásárló központok vannak, és több földet kell gyalogolni a beszállító eh, kapukhoz, hanem eh, oda kell figyelnünk a regionális eh, repülőterekre is, mert azok is egyre komolyabb szerepet játszanak, illetve nem kereskedelmi jellegű eh, járatok, eh, légiközlekedés is fontos szerepet játszik, külön megemlíteném a kargó, tehát a teherszállítási eh, ágazatot. Emellett Emellett tehermentesíteni kell a nagyvárosok repülőtereit esetlegesen éjszakai korlátozásokkal. Amikor az ICAO korábbi megnyilvánulásait megnézzük, akkor az tűnik fel, hogy a az emisszió kibocsátásnál a technológia eh, technológia hozhat számunkra eredményeket. Jackie Foster, köszönöm. Először is a raportőrnek szeretném megköszönni eh, a munkáját, eh, aki nagyon jó koordinálással jól kezelte ezt a az anyagot. Nagyon jó találkozókat tartottunk, tárgyalásokat tartottunk, és egyértelműen elmondta, hogy milyen irányba akar haladni. Az a dokumentum, amit Tericska úr elkészített, nagy vonalakban sok kollégának az álláspontját tükrözi, tehát nagyon sok mindent átvett az árnyék előadók véleményéből, és nagyon időszerű ez a jelentés. Európában elég szerencsések vagyunk, mert rendkívül versenyző, tehát kompetitív a légiközlekedési ágazat. Az elmúlt években több ezer új munkahely született, Ayala Sandel asszonyjal eh, nem feltétlenül értek egyet, eh, mert szerintem nagyon jól szabályozott ágazatról van szó, és az, az ágazat szabályozottsága az a munkavállalókra is kiterjed tehát nem olyan soft, szabályozatlan szerződésekkel dolgoznak az emberek, ami erre itt esetleg utalás történhetett. Nyilván vannak változások, mert a szezonális jellege ennek az ágazatnak egy szezonalitást jelent a foglalkoztatásban is. Ugyanakkor a pálya elhagyás aránya az nem rossz egyáltalán. A gazdasági pozitív hatások is nagyon jelentősek. Európa egyébként vezető szerepet játszik az repülőgép gyártásban is. Jó termékeink vannak, mindenhol sikerül eladni őket. Ezt szinte már észre sem veszik az emberek, a média sem, amikor nagyon kritikusan fogalmaz, és mindez kapcsolódik a környezetvédelmi kérdéshez is, mert ebben is a világvezető régiója voltunk, tiszta égbolt egy, tiszta égbolt kettő, és kezeltük évekkel előtte járunk a világ többi régiójának környezetvédelmi ügyekben, és remélem, hogy ez így is marad. Majd meglátjuk, hogy Montrealban mi történik, azonban Nyilvánképpen nyilvánvalóan támogatnunk kell egy globális rendszer kialakítását, nyilván a régi módszerek nem működnek, nem működtek, majd meglátjuk októberben mi lesz. A, ami a versennyel kapcsolatos megjegyzéseket illeti, megint csak tetszik az, amit a raportőr csinált, mert a verseny az nem összeegyeztethető a protekcionizmussal. A piaci hozzáférés az jó a fogyasztónak, a liberalizáció jó a fogyasztónak, és ami pedig a biztonsági felvetéseket illeti, ott a biztonsági intézkedéseket szofisztikáltá kell tenni, tehát kifinomultá kell tenni, mert ennek megvannak a, a költségei is, és egyre, egyre súlyosabbak ezek a költségek, mind a fogyasztó, mint pedig az ipar számára ezek a gondolatok, amelyekkel elkezdtek kis kísérletezni Amerikában, biztonsági területeken, például az előzetes regisztráció, stb. Ezeket, ezeket tényleg érdemes észben tartani, és ezeket megvizsgálni. Ami a jövőt illeti, az Európai Egységes Égbolt mindenképpen egy támogatandó ötlet. Azt gondolom, hogy csak ürügy miatt áll ez a téma itt a parlamentben. A tagállamok ürügyeket keresnek, és nem akarják a lépéseket megtenni. A Cezár bevezetését, eh, nem, hogy miért halasztják, nem is, nem is értem igazándiból. Szerintem a tagállamoknak eh, össze kéne fogniuk, mert mindenki rosszul jár. Eh, amennyiben azt akarjuk, hogy ez az ágazat olyan nagy fejlődést mutasson, mint amire egyébként képes, akkor a kapacitás építésre is oda kell figyelni. A tagállamok között, tagállamok körében nagyon sok projektet tartóztattak fel, mondjuk nem akarnak egy újabb kifutópályát, ez az Egyesült Királyságban is előfordult. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a saját kapacitásunkat fejlesszük, mert ha nem, akkor akkor igazándiból össze fog menni ez az ágazat. Amennyiben át akarjuk játszani harmadik országok kezére ezt az ipart, ezt az ágazatot, akkor, akkor így kell lejárni, persze, de én és talán még sokan nem ezt akarjuk, tehát a nemzeti partnereknek, a nemzeti parlamenteknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy meghozzák azokat a döntéseket, amik a jövőbeli sikerünket előmozdítják. Tehát ez egy nagyon kiváló jelentés, nagyon kevés dolgot akarok rajta módosítani, inkább megerősíteni egyes olyan témákat, amelyeket a raportőr is már említett, és Nyilván oda kell figyelni arra két véleményre, amely beérkezett. Vannak abban is értékelhető elemek, nem minden természetesen a két véleményből, amit beküldenek, eh, vagy beküldtek, de örülök a raportőr munkájának, és tényleg még egyszer gratulálok neki, és köszönöm az eddigi munkáját, az ECR-nek a támogatására számíthat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Skelics kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha globális szinten vizsgáljuk a repülés fejlődését, ahogy hallottuk, az európai repülés versenyképességét kell megtartanunk, illetve új munkahelyeket teremteni. Fenntartható módon, illetve figyelembe véve az éghajlatváltozást, illetve a környezetet. Az Európai Unió ebből a szempontból vezetőnek ígérte magát. Kollégán kiváló jelentést készített, köszönet érte. Ugyanis figyelembe vett minden fontos elemet. Egyetértek az összekapcsolódás kérdésével, ugyanis az előadó hangsúlyozza azt, hogy milyen fontos az intermodalitás, amelynek segítségével megtartható a repülés versenyképessége ugyanakkor ez hatékonyan fel is használható, és ez nagyon jól illusztrálja is jelentésében. A jelentésben az is áll, hogy A TNT ö, hálózatot is meg kell vizsgálnunk, és ezt is támogatom. Úgy gondolom, a repülőtereknek intermodális csomópontokat kell támogatniuk ne feledkezzünk el a vasútról sem Európában, és arra ösztönözzük az utasokat, hogy vasúton utazzanak, ne föltétlenül repülővel. Ami a személyszállítást illeti, nem szabad elfeledkeznünk az utasok jogairól, ugye ez a repülésnél nagyon fontos, ez mindenki számára fontos az Európai Unióban. További erőfeszítésekre van szükség még annak érdekében, hogy a repülés a fogyatékossággal élő személyek és minden utas számára hozzáférhető legyen. Ami a biztonságot illeti. Láttuk, hogy nincs megfelelő szabályozás és óriási a nyomás erre az ágazatra a versenytársak részéről, az, a fapadosok részéről. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez a szolgáltatások minőségére, a munkavállalók jogaira, illetve a biztonságra milyen hatással van. Az egyik terület, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az nem más, mint a körkörös gazdaság. Ami a biztonsági csomagot illeti ebben a témában, mármint a körkörös gazdaság témájában. Csökkentenünk kell a repülőterek kibocsátását, főleg a rivális repülőterek vonatkozásában. Főleg arra kapcsolatra szeretnék odafigyelni, amely a körkörös gazdaság és a kibocsátások között fennáll. Úgyhogy Talicska urat arra kérem, hogy még foglalkozon ezzel a témával. Ami a fenntarthatóságot illeti, Európának vezető szerepet kellene is kell is felvállalni a repülésben, mégpedig a fenntartható repülés területén. Olyan stratégiára van szükség, hogy amelynek keretén belül csökkenthetjük a negatív hatását a repülésnek, amely a környezetet érinti, illetve föl kell venni a harcot az éghajlatváltozás ellen. Nem csak CO2 kibocsátásról van szó, hanem más üvegházhatást okozó gázokról is, illetve az apró részecskékről, amelyek rendkívül módon károsíthatják az emberek egészségét. Úgyhogy a levegő minőségének kérdése szorosan kapcsolódik a közegészségügyhöz. A repülést fenntartható szabályokra kell helyezni, az innovációt kell ösztönözni, és támogatom azt is, hogy alternatív üzemanyagokat vezessünk be hangsúlyoznunk kell annak fontosságát is, hogy másfajta technológiákat is alkalmazunk, új motorokat dolgozunk ki, amelyek kevesebb kibocsátást jelentenek. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy vannak, akik olyan helyen élnek, ahol nagyon nagy zajt csapnak a repülőgépek, főleg a repülőterek környékére gondolok itt. Ez az egy-két gondolat volt az, amit felszerettem volna itt vetni. A jövőben várom az együttműködést ezen témákban. Talicska úrral köszönöm. Köszönöm szépen, következő Mári Krisztina Otonó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, előadó. Talicska úr, amikor önt hallgatom, akkor azt gondolom, hogy a repülés az egyik legszebb sikertörténet Európában. Hát ez valóban így van, de nem a szabad ö, konkurencia verseny nek köszönhető ez? Hát ennek a kultuszát támogatja leginkább az Európai Bizottság. A realitás egészen más. A 80-as években volt a liberalizáció, ezt az e Európai Bizottság támogatta, és azóta nagyon sok a fapados társaság, és a közelmúltban a törökországi bázissal rendelkező cégek megjelenése is jellemzi. Az európaiakat szinte kiszorították a, régi kontinensről, Ázsiából, a délkeletről, nem beszélve az egyéb területekről. Az EU megnyitotta a piacát a versenynek, de a nemzeti cégeket nem tudta megfelelően elhelyezni a feltörekvő piacokon. Hát ezért aztán így úgy éldegélnek a nemzeti társaságok, ugyanez igaz az Air France és a klm is. Egy mondatban lehet egyszerűen összegezni a helyzetet, idézek, az Európai Unió egyre többen több repülőgépet tekint az égben szállni, de nem mi röptetjük őket. Figyelembe kellene venni a saját államainkat, szabályozni a beruházókat, egy harmadik országból származva, ez nem elfogadható. Ott van például az Alitália eklatás példája. Az Etihadot, az Etihad megkapta azt az engedélyt, amelyet az olasz kormány nem tehetett meg az állami támogatások vonatkozásában, ami a munkakörülményeket illeti. Az Európai Uniós felépés egy sem mondható sikertörténetnek, egyre idegenesebbek a munkák, egyszerűen elfogadhatatlan a helyzet, a biztonság, a különböző szerződések, a pay to fly, az úgynevezett leveles láda cégek léte. Például, hogyha késnek ajánlatok, akkor mi a helyzet? Az Európai Bizottság bizonyos intézkedéseket hozott, de ez nem elegendő, annak érdekében, hogy az európai ágazat teljes versenyképességét biztosítsuk, pedig hát ez volna a cél, amikor a stratégiáról beszélünk. A protekcionizmus nem megoldás, írja a jelentés. A cégeknek nyitott piacra van szükségük, hogy prosperálhassanak. Idézi a bezárva. Szerintem ez óriási hiba. Paradox módon az Egyesült Államok az egyik legjobb nyitást végezte, anélkül, hogy korlátozta volna a piacot. Az, euró, az amerikai állami cégek óriási pénzeket költenek arra, hogy az exportot támogassák és védjék saját stratégiai ágazatukat. Mi a helyzet Európával? a saját cégei ellen hozza a különböző törvényeket, a harmadik országok pedig a sajátjukat védik. Úgyhogy pontosan ilyen szempontban kellene megfoga- meg Két nagyon fontos jogszabályra utalnék a 868 per 2004-es és az 1008 per 2008-asra. Nagyon szeretném, hogyha a tagállamok odafigyelnének ezekre. Fontos, hogy ezt a megközelítést alkalmazzák. Összegzésképpen a bizottsági dokumentum célkitűzései, amelyeket ön üdvözöl, előadó úr, számomra nem tűnik meg elegendőnek. Lesznek módosítóink, hogy megpróbáljunk önnel együtt egy megfelelő stratégiát kialakítsunk, konkrétat, nem pedig egy olyat, amely csak jó szándékokkal van teli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még heten kértek szót, de kicsit kevés az időnk, úgyhogy most másfél percre vagyok kénytelen éppen ezért szorítani a hozzászólások idejét. Köszönöm szépen Telicska kollégának a munkáját, és azt gondolom, hogy ez egy kimondottan jó jelentés. A bizottsági javaslat fontos elemeit átemelte, de néhány dologra szeretnék kitérni, főleg ami az adminisztratív területet illeti. Például a közlekedési egyezményt nem nagyon vették, nem kellően vették figyelembe a bizottsági javaslatban, de erre már utalt Alicska kolléga is. A az Ample kollégákkal jó kompromisszumot fogunk tudni szerintem kötni a kollégákkal a munkavállalók biztonságát illetően több mint száz kompromisszumos javaslatot fogunk beterjeszteni, és remélem, hogy ezeket be tudjuk emelni. Izabella de Monte következik. Köszönöm. Az Alitáliára utalt a kollega biztos összekeveri a kérdéseket, mert tényleg volt egy jelzés, hogy az állam támogassa, de aztán a végén nem ismerték el ezt, úgyhogy minden szabályosan történt. Azonban a jelenlegi dokumentumra térve, amelyről ma van, ma van szó, köszönet az előadónak, nagyon érdekes volt az a dokumentum, amit készített, sok mindennel egyetértek, de kétségtelenül ez nagyon fontos, témát is takar az egységes európai égboltot. A következőt szeretném jelezni. Kétségtelen vannak bilaterális kérdések is, de ugyanakkor azért, mert egy meccset elveszítettünk, még nem feledkezhetünk el a kérdésről. Úgyhogy mindenképpen a lényegre kell törnünk, és a környezetre csak pozitív hatású megoldásokat kell keresnünk. Ott van, még akkor is, hogyha a legalacsonyabbak a tarifák. Nagyon sok utas várja a megoldást, úgyhogy mindenképpen ki kell alakítanunk az állásfoglalásunkat. Aztán egy másik dolog, ami nagyon fontos lenne, az állami támogatások kérdése. A 12-es pontban van erről szó. Az úgynevezett területi érdekek és az állami támogatások kérdése. Nagyon fontos lenne az a közvéleménnyel való konzultáció, és jó lenne, hogyha kisebbek kapnának megfelelő támogatást valamilyen kereskedelmi megállapodás keretén belül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Matthias van Mildenberg következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretném beköszönni Telicska kolléga munkáját. Van néhány észrevételem. Van két dolog, amire ki kellene térnünk részleteiben. Monda asszony is utalt erre, van egy elefánt itt a teremben, mindannyian tudjuk, hogy itt van, de teljesen elfogadhatatlan, hogy két tagállam, az Egyesült Királyság és Spanyolország, a Gibraltári reptér státuszát illetően képesek sokban tartani az egész európai légteret. Van jó néhány fontos javaslat, amelynek hatása lesz a az iparág versenyképességére, hogy ez az utasok jogait érinti, vagy a, a, az európai légteret, az teljesen mindegy. Ezt blokkolják, emiatt, a, a, az, e, emiatt az ellentét miatt blokkolják a tanácsban. Vannak olyan tagállamok, amelyek blokkolják az euró, megakadályozzák az európai légiközlekedési iparágat abban, hogy kiaktázhassuk a teljes lehetőségeit vannak inkorrekt gyakorlatok a harmadik országbeli légitárságok részéről, Törökország vagy a, az öbölmenti államok részéről. És ez, ez tisztességtelen verseny, ez, ez elfogadhatatlan állapot. A bizottság a jelentésben szeretném, hogyha áttekintené a 868-as teljesen haték, nem hatékony rendeletet, és konkrét javaslatokat pedig majd meg fogom tenni. Következő pedig Van nekem kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm arra az előadónknak a munkáját, gratulálok hozzá. Ami feltűnő viszont, hogy Dióhéjban, hogyha megnézzük a mellékelt dokumentumot. Jobb lenne, hogyha ez benne lenne magában a szöveg törzsben. Aztán ezeket a pontokat be lehet tenni módosítóként is. A tizedik oldalon például a kokáért tisztességtelen versenyről olvasunk, amelyet földrajzi előnyök, illetve történelmi gyakorlatok erősítenek hogyha olyan országokról beszélünk, amelyek nem írták alá a nemzetközi munkaegyezményt, az ilo akkor ne, nem tagjai ennek a szervezetnek, akkor ezzel nem, nem tudunk mit csinálni. Aztán a légiforgalom irányítók a második dolog, amit szeretnék felvenni. Annyiszor szenvedtünk már mindannyian a légiforgalom irányítók sztrákja miatt. Az ötös és a hatos bocsánat, javítja magát a hozzászóló, 4-es, 5 pontban. Itt e, ez említődik, de szeretnék konkrét utalást látni erre magában a jelentésnek a szövegében is. És végezetül, amit e, Klóne asszony mondott, az a megjegyzés, hogy a parlamentnek nagyobb részt kell vállalnia a légi közlekedési egyezményekben, megállapodásokban, ezt is szintén a szöveg törzsbe kellene beemelni, ne csak az indoklásba. És aztán így áll össze majd a jelentésünk. Gabriele Poz következik. Rövid leszek, elnök úr, köszönöm szépen, én is köszönöm az előadónak a munkáját. Azt gondolom, hogy jó kiindulási alap a, a jövőbeli együttműködésre. Pozitívumként emelek ki, hogy a munkakörülményekkel is foglalkozik. Mi szociáldemokraták úgy gondoljuk, hogy a közlekedés biztonsága függ attól is, hogy milyen jók ezek a munkahelyek. Azt gondolom, hogy a a globális verseny területén keményebben fogalmazzunk. Világos üzenetet kell küldenünk nekünk, mint parlamentnek, hogy a, a, az öbölmenti országok légitársaságaitól nem fogjuk eltűrni a tisztességtelen versenyt. Aztán a, biztos, a reptereken a biztonság mellett nagyon sok ér van, de úgy gondolom, hogy nagyon jól kiépített és felépített személyzet szükséges hozzá, viszont ez nem tükröződik a tervezetben. Aztán a technikai, technológiai megoldások nem segítenek abban, hogy megoldást találjunk, hogy az utasok biztonságát növeljük és garantáljuk. Alapvetően ezek az új intézkedések, amelyek csökkentik a kiadásokat, ezeket elutasítjuk azt gondolom, hogy semmikor sem lehet a biztonsági eh, ellenőrzéseket eh, elhanyagolni, és éppen ezért én magam az ami a légiforgalommal, illetve az Egységes Európai Égbolta kapcsolatos jelentésemben tettem. Ezeket szeretném itt tükröződve látni, és most Gezi Nemeznernek adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, én is köszönöm szépen Tevicska kollégának a, a munkáját, hogy mennyire fontos ez a légi közlekedés, az látszik az, hogy nem csak a maguk a, a munkahelyek fontosak, hanem a termelésben is nagyon sok munkahely függ tőle. És itt világszerte növekszik a, nem csak a közlekedés, hanem a légiközlekedés. Éppen ezért kell egy új stratégiát lefektetnünk nem mindegy, hogy Európából vagy Európába irányul ez a közlekedés, de olyan stratégiát kell kialakítani, ahol versenyképesen tudunk részt venni a versenyben. Nagyon izgalmasnak találom, hogy, hogy légi országútként beszélünk erről, esetleg akár ezt a, a tentét, hogyha felvetítenénk gondolatban az égre, akkor meglátnánk, hogy, hogy mennyire tudna segíteni ez nekünk, és jó lenne a környezet számára. És néhány észrevételem azért lenne mindig odafigyelünk arra, hogy a nagyon a nagy légitársaságok és a mellett az általános ö, légiszolgáltatók és a, a kis és magán szolgáltatókat is bevonjuk ebbe a folyamatba, hiszen ők is ö, nagyon, so, nagyon fontos szereplői nem csak a piacnak, hanem mint munkaadók is és ezt a, szeretném látni a jelentésben tükröződni. Köszönöm szépen. Én magam is szereplek a listán, és a következő észrevételét tenném itt nem érvényesül a gazdasági, a piacgazdaság, hanem tisztességtelen keretfeltételek vannak. 30 milliárd eurót kapnak szinte ingyen az adófizetők pénzéből és a kerozénre nem kell adót fizetni. Azt gondolom, hogy ez teljesen inkorrekt, és abszolút nem segíti a klímaváltozás elleni harcot a légközlekedés szempontjából. Olyan szigetek, amelyek, amelyeknek elérhetőnek kell lennie, légi közlekedéssel, ezt nyilván biztosítani kell. De azok a kis régiók, ezek a szabályok nem vonatkozhatnak mindenkire, hiszen 30 milliárd euró mellette a nemzetközi forgalmat bonyolító repterünk van, és, és ezeknek a több mint fele deficites. Kanadában el voltunk képedve, hogy, hogy itt, hogy ott minden reptér jövedelmező és rentábilis, és, és azt mondják, hogy ők egyszerűen nem engednek olyan alacsonyra nyomni költségeket a fapados légitárságoknak, hogy, hogy ezek ne legyen rentábilis a, a reptérnek a működtetése. Tehát például Stuttgart és Frankfurt bólba több mint 3000 légi járat van. Voltunk Kolozsváron ahol, ahol ott van a vasút is, de azok, de öt olyan reptér van, amelynek néhány ezer reptere, és néhány ezer utasa van, de hogyha ezekhez a városokhoz nem repteret építettek volna, hanem erősítették volna a vasúti közlekedést, akkor javították volna a mobilitás, jobb lenne az utasoknak, jobb lenne a környezetnek. Tehát itt nem növekedés minden áron az, amit meg kell céloznunk, hanem valami értelmes, belátó alapon történő megfontolásokat kell követnünk. Igen, Ájút, Daniel Ájútóról megfeledkeztünk, és természetesen visszaadom neki a szót másfél percre. Szimam. Nincs probléma, nagyon gyors leszek. Nos, sok gratuláció az előadónak, nagyon jó a kiinduló pont. Két dolgot szeretnék fölem, kiemelni. A 12-es bekezdésben amikor az állami támogatásokról van szó. Örülök, hogy emlékeztettek arra, hogy bizonyos fajta finanszírozás vonatkozásában, főleg a regionális repülőterek vonatkozásában el kell indulni az európai normatíva felé. A regionális repülőtereknél nagyon fontos ez, mert itt bizonyos fajta finanszírozási lehetőségek formájában ú, kapják az állami támogatást, még a nagyon kicsik is. Ezeknek egyetem, hogy szükségük van támogatásra, de ez nem lehet csak a helyiek terhe, főleg ha fenntarthatóságot szeretnénk. Ki szeretném használni annak a lehetőségét, hogy itt van a bizottság is, és szeretném, hogyha az Európai Parlament részt vehetne a megoldás keresésében a regionális repülőterek támogatásához, mert szükségük van erre. Ugyanis nem lehet ez csak a régiók, a helyiek terhe. Már is óriási finanszírozást biztosítanak másfajta csatornákon keresztül az állampolgárok számára. Még egy dolog nagyon gyorsan, ami a kibocsátások csökkentését illeti. Jó lenne, hogyha ide, ebbe a szövegbe bevennénk a az adó kérdését, amit az üzemanyagokra kirónak. Itt most nem arról van szó, hogy mennyit fogyasztanak, nem a tarifák kérdéséről van szó, mert a hosszabb útvonalakon többet fogyasztanak az egyes gépjárművek, és éppen így többet is fogyasztanak, és többet bocsátanak ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kivétel az vonatkozott a hozzászólásra, de nem a hosszára, és akkor most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Um, I'm delighted to be back in the world of aviation. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy továbbra is foglalkozhatom a repülés világával. Öröm látni, hogy milyen sok munkát végeztek, amíg nem voltam e, itt. És e, nagyon pozitív hangon tudom én is kezdeni, mert Telicska úrnak megköszönöm ezt a kiváló jelentés tervezetet, amelyet a repülés, repülőség ágazat stratégiájáról készítette, és akkor most néhány megjegyzés következik. A konnektivitással kapcsolatos hangsúly nekem is tetszik, én is fontosnak tartom. Ez egy prioritás mindannyiunk számára. Az EU gazdasága szempontjából is fontos mindez, és több hozzászóló is mondta, hogy a konnektivitás az nem egyenletesen oszlik meg, eh, ez eh, bizonyos országok kevésbé vannak behálózva, becsatornázva ebbe a eh, hálózatba, mások kevésbé. Emellett szintén egyetértek azzal, amit a repülés biztonságáról mondott, ami a Motorway of the Sky-t illeti, illetve az 551-es rendelet hármas cikkét, mi eh, készítettünk egy hatástanulmányt ezzel kapcsolatban, és megvizsgáltuk, hogy eh, hogyan lehetne eh, fejleszteni az európai légteret, és ami pedig az európai egységes égboltot illeti, sajnos módon nem történt előrelépés, és nagyon kevés előrelépés történt valójában, itt gyakorlatilag semmi. Azt remélem, hogy ez a hatás vizsgálat ez lehetővé teszi azt, hogy elmozduljunk. Klun asszony beszélt a repülési megállapodások fontosságáról, ezt megköszönöm, és szerintem önnek igaza van. Valóban a világ növekedési régióival e, együtt kell működnünk azért is, hogy a mi munkahelyeink megmaradjanak vagy növekedjenek. Aztán a konnektivitás indexről volt itt szó konkrétan. E, ez megint e, egy olyan dolog, amiben mi is reménykedünk. Remélhetőleg az Eurocontrollal való együttműködésből ez következni fog meg kell vizsgálni a már létező indexeket, és arra kell alapozni a munkát. Ajala asszonynak akik, aki említette a szociális párbeszéd fontosságát, azt mondom, hogy egyetértek önnel. Valóban a munkaügyi szabályok és a munkakörülmények betartatása, vonatkozó szabályok betartatása és monitorozása fontos. Amennyire mi tudjuk, a szociális párbeszédet előmozdítjuk ebben az ágazati témakörben is, és elemezni fogjuk továbbra is a, mindazt, amit tudunk a, a foglalkoztatásról a tagállamokban e, ebben az ágazatban. E, az utasjogokról is esett szó, egy-két képviselő említette, megint csak e, előre kellene lépnünk, mert több mint tíz éves a jogszabály. Nagyon komoly ítéletek próbálták ezt értelmezni, vagy talán túlértelmezni, túlmagyarázni. Mi egyébként kiadtunk egy útmutatót az értelmezésére júniusban. E, nyilván ez mind majd elavultá válik akkor, amikor a felülvizsgálata a rendeletnek hatályba lép. Egy kiegyensúlyozott szöveget akarunk, az utas jogok, illetve azoknak az anyagi vonzatai álljanak egyensúlyba. Szintén hangzottak el érdekes dolgok a kapacitás problémákkal kapcsolatban az egyes reptereken. E, tudjuk, hogy egyes reptereken kapacitás problémák vannak, és azt is tudjuk, hogy a, a slot rendelet, illetve a, az egységes égbolt, hogyha a kettes, hogyha életbe lép, akkor ezeket eh, a problémákat is kezelni. Együttműködünk eh, a repülőterekkel és a tagállamokkal, megpróbáljuk a repülőterek közt a legjobb gyakorlatot cseréjét előmozdítani, a eh, repülőterek tervezését, minőségét javítani. Kicsit össze-vissza beszélek, de ami az egységes égboltot illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Foster asszony mondott, és nagyon örülök annak, hogy ő folyamatosan támogatta ezt a projektet. Még egy szociális megjegyzésem lenne, el, elnézést kérek, hogyha ugrálok egy kicsit. Nem láttunk bizonyítékot arra, hogy az új üzleti modellek azok a biztonságot ásnák alá. És ez számunkra is fontos, föl kell vetni, és az is igaz, hogy a multi szolgáltatókat nehezebb felügyelni, mint a hagyományos cégeket. Tehát meg meg kell vizsgálni, hogy milyen módon garantálják a több nemzeti légitársaságok a biztonsági kérdéseiket, és adott esetben előfordulhat, hogy szükséges lesz az erőforrások összevonása a tagállamok között. Két képviselő is említette azt, hogy mi okozza a problémát, nevezetesen Gibraltár, egyetértek azzal, amit önök mondtak. Sajnálatos módon várólistán vannak repüléssel kapcsolatos jogszabálytervezetek, meg kell oldanunk ezt a kérdést, mind a két felet konstruktív megoldásra és pragmatikus megoldásra szólítjuk fel. Nem én vagyok az első bizottsági szószóló, aki ezt mondja, gondolom. Ami pedig a regionális repterek kérdéskörét illeti. E, örülök, hogy ennyire türelmes az elnök úr, és végighallgat. Az új állami támogatásokról szóló útmutatás, amit 2014-ben intéztünk a repülőterekhez, szerintem egy fontos lépés előre, és e, felméri azokat a kihívásokat, amelyek e, elé a, a regionális repülőterek állítódnak azt gondolom, hogy ott már figyelembe vettük az elmúlt évtizedek nagyon komoly piaci fejleményeit is. Remélem, hogy ezekkel a megjegyzésekkel én is hozzájárultam az önök munkájához. Köszönöm, hogy szót kaptam, és örülök még, még egyszer mondom, hogy örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen. Most hosszú idő után ez volt az első, de nem utolsó alkalom, és visszaadom az előadónknak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, sok, sokan közületek több jelentést abszolváltak, mint én itt a parlamentnél, de kapacitás beli korlátok miatt, ugye az nem véletlen, hogy az indoklás tartalmaz olyasmit, ami nem szerepel a jelentésben. De már rámutattam a bevezetőmben arra, hogy ma nekem is lesz majd módosítom, és ebből ezek majd ki fognak tűnni. Ez nem véletlen, hogy a magyarázatban találjuk, az indoklásban bizonyos dolgokat, amit, olyan dolgokat, amiket tervezek. Szeretnék itt utalni a légiközlekedési megállapodásokra, ahogy mondtam a bevezetőmben is. Néhány észrevétel az elhangzottak a kapcsolatban. Először is a jelentésben felhívjuk a bizottságot arra, hogy foglalkozzon néhány olyan kérdéssel, amelyre, utalt, amelyre utaltak a kollégák. Ezekre nem térlek ki részleteiben, ahogyan elhangzott a légiforgalom irányító kérdésére például biztosan. Azt is világosat tettem, hogy a végrehajtással vannak gondjai, hogy látjuk azt, hogy van erőlépés, de nem hajtjuk végre a lényben lévő politikákat és jogszabályokat. Az, itt sem megyek részletekbe, de azt gondolom, hogy sok dolgot tudna felszabadítani a tudnának felszabadítani a tagállamok, és a parlamentnek jelezni kell, hogy itt még milyen munka van előttünk. Ami a regionális reptereket illeti, különböző szempontból közelítették meg a kollégák ezeket a, ezt a kérdést. Itt egy észrevételem lenne röviden, hogy azt gondolom, hogy itt a cél az lenne, hogy ezek mind gazdaságilag életképesek legyenek, és ne öntsünk pénzt egy olyan ö, csőbe, ami gyakorlatilag a csatornában végződik és ki az ablakon. De szeretném itt hangsúlyozni az integrált közlekedési módokat. Tehát, hogy, hogy néhány száz kilométeren belül ne legyen három-négy reptér. Én azt elhiszem, hogy a helyi önkormányzat nagyon tetszik, de azt gondolom, hogy ha valamit elérhetünk gyorsabban vasúton, akkor itt, itt szisztematikus politikával kell e, eljárnunk. Szeretnék utalni a versenypolitikára is. Meg kell mondanom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, de szeretném kiemelni, hogyha van igény az utasok részéről, akkor van valami, amit tudunk kínálni. Európa és a légitársaságokat hogyha elveszítünk egy piaci részesedést, akkor meg kell nézni, hogy ennek mi az oka. Azért, mert valaki nem versenyképesen jár el, hiszen van rá jogszabály, és foglalkozik a bizottság ezekkel a kérdésekkel. A légitársaságok közül meg lehet nézni, hogy hányan tettek, nyújtottak be panaszt erre. Ez nagy meglepetés, hogy hogy lehet, hogy nem felelnek tehát hogy nem nyújtanak be ezzel kapcsolatban panaszt, tehát hogy most akkor itt nem versenyképes, és csak egy bizonyos területen nem versenyképes, például a közel-keleten, vagy pedig más oka van, amit még nem állapítottunk meg. Ezen még el kell gondolkodni természetesen, de tartok tőle, hogy nem tehetek mindenkinek a kedvére, hiszen az az irány, amit én képviselek, nem az a protekcionizmus uh, igé, uh, iránya, hanem védjük a, a, hiába akarjuk védeni az európai uh, vállalkozásokat. Szeretnék, de nem fogok tudni kitérni minden észrevételre, de mindent, mindent feljegyeztem. Természetesen a környezetvédelemre nagyobb, fordít, nagyobb részletességgel fogok kitérni. Most, hogy gyorsan végigszaladok ezekre az észrevételeken, még egy utolsó, de nagyon fontos megjegyzés. Skörlázec kolléga említette azt a, a körkörös gazdaság kérdését. Örülök, hogy erre rámutatott, mert tényleg úgy gondolom, hogy ebben hatalmas lehetőség rejlik, a jövő alapja az iparnak egy új alapot tud adni, hogy mi kerül be a repterekre, mi, kerül, mi mozog a repterek között, és ebben hatalmas lehetőségek vannak még. Az elképzelések között látunk majd még használatot. Tudom, hogy kifutunk az időből, elnök úr, tehát itt most abban is ö, hagyom, de lesz, amit meg fogok, be fogok emelni, és még egyszer szeretném az árnyék előadók munkát meg köszönni, és mindenki, aki velem együtt működött a szereplők közül, és tényleg utolsó megjegyzés, hogy az érintett szereplők, mindegy, hogy, hogy a társadalom melyik részét képviselik, teljesen máshogyan te, nézik ezeket a dolgokat, mint ahogyan itt, ö, ö, hogy, süke, hogy ez sikertörténet e vagy sem. Ö, meg kell mondanom őszintén, hogy a szociális státusz is ö, ö, figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy a TRAN szakbizottság azt jelenti, hogy, hogy mi nekünk ezt környeze, közlekedési szempontból kell a dolgokat megvizsgálni, és nem más bizottság kompetenciájába első szempontokat kell figyelembe vennünk. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most itt lezárom ezt az eszmecserét. Október 5-e 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Nos, ugyan már előre alatt az idő, de rátérünk a következő napi rendi pontokra, a belévízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismerése. Gezine Meissner jegyzi, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Ugyan nagyon fontos a kérdés, de ahogy már elmondtam légiközlekedéssel kapcsolatban, mivel növekedni fog a forgalom, a, azzal lehet számolni, hogy megerősödnek és növekszik a forgalom a, a bevízi e, forgalomban. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, egy pillanat. Arra kérem a kollégákat, hogy maradjanak csendben, és ha kimennek, csendben menjenek ki, szeretnék a munkát folytatni, és azt nem lehet, hogy e, Kezina Meissnert megzavarjuk a hangoskodással. Köszönöm szépen, elnök úr! Tehát csak azt szeretném még egyszer a, a, a kiemelni, hogy a belvízi hajózást erősíteni kell, hogy a közúti forgalmat tehermentesíteni tudja. Tehát ha erről beszélünk, ahhoz viszont jól képzett személyzetre van szükség. És már most probléma mutatkozik a belvízi hajózás tekintetében, kevés az utánpótlás, ezen kívül a különböző képzések nagyon különbözőek Európában, és éppen ebből adódik, hogy, nem, hogy hogy egyáltalán harmonizációról beszélünk, még csak nem is egységesítésről. Nagyon sok mindent tanultam, tudom menet közben, hogy vannak úszó sza- szaunák például Finnországban, amelyek nyilván nem minő, minősülnek belvízi hajónak, de minden esetre ezek is a vizen mozognak valahogy. Tehát nagyon specifikusak. Aztán mindig egyre nehezebbnek találom, hogy a parlamentnél e, olyan jelentést írni, amikor valamit a tanács már elkészült anyagként ad be. Nos, akkor szeretnék rátérni a, az egyes területekre, ahol módosítást szeretnék látni. Az, hogy ö, ö, az összehangolásra kaptunk javaslatot, ez jó. Ami a felhasználási területet, a hatályt illeti, itt nagyon érzékeny dolog nekem Mecklenburg-Pomerániában, előpomerániában, hiszen itt kellett egy olyan törvényt elfogadni a, a, kötélpályákra vonatkozóan, ami, ami ne, ahol nekünk nincs is, tehát ez nekem nagyon érzékeny terület. Tehát, hogy csak az olyan területekre vonatkozóan, ahol van belvízi hajózás vagy olyan intézményük van, ahol olyan képzés folyik, ahol, ö, ahol ilyen személyzetet képeznek. Például Máltán nincsen belvízi hajózás, viszont van olyan intézmény, van képzőintézményük ezen a területen. Aztán mentesítést is javasoltam bizonyos területen, ahogy a bizottság is tette. Ö, például azokat ki lehetne emelni a hatály alól, ahol olyan belvízi hajóutakat, ahol, amelyek nincsenek más hajóutakkal összekötve, ezeket, ezeket mentesíteni lehetne. Éppen, és itt a képzési kötelezettség alól is ki lehetne venni bizonyos kismértékű, például turista hajókat. Aztán azok a pontok, ahol speciális szaktudásra van szükség az, hogy hosszú szakaszokon, hosszabb távon lehessen hajózni. És itt a bizonyos területeken van a, a kritériumként használtam a, a balesetek gyakoriságát, hogy e, ezen határozzuk meg, ezzel határozzuk meg a kockázatosságát, és így nagyon különbözőek a, a, a folyók, hogy a, a, milyenek az áramlások, stb., tehát nagyon eltérőek e, ezek a kockázati tényezők is. A harmadik országbeli e, képesítések elismerése, azt mondanám, hogy itt olyanok, olyan harmadik országokról beszéljünk, amelyek vízi úton összeköttetésben állnak az Európai Unióban, hiszen, azt mond, hiszen akkor így mondjuk akár Afrika közepén is lehetne valamilyen olyan képzőintézmény, amelynek a képesítését el kellene fogadnunk. Vizsgákat szimulátorral is lehet bonyolítani, ezek most már nagyon hatékonyak, nagyon jól fejlettek, és nagyon bonyolult és kényes, veszélyes helyzeteket is lehet velük szimulálni tehát úgy gondolom, hogy, az, hogy viszont szimulátorokkal nem helyettesíthetjük a gyakorlati tapasztalatokat, viszont vizsgázási körülmények között nagyon jól használhatóak. Aztán a CESZNI-nek köszönhetően vannak olyan standardok, szabványok, amelyeket már lefektettünk. Azt gondolom, hogy a bizottság ezeket meghatározta. Azt gondolom, hogyha ha azt mondjuk, hogy kevés az utánpótlás, akkor legyen lehetőség arra, hogy egy másik területről, mondjuk tengeri hajózásról, vagy valamilyen rokon területről egy rövidített képzéssel, átképzéssel tudjunk személyzetet át emelni. Azt gondolom, hogy ez megint csak jó javaslat. Ami viszont fontos, kiegészítés javaslok, hogy egy hajóvezető önnek tudnia kell, hogy milyen tevékenységeket kell végezni a hajón. Vannak kis személyzettel működő hajók, de ha, ha valaki hajót vezet, akkor mindenről tudnia kell, hogy akár adott esetben saját maga is közbe tudjon avatkozni baj esetén. És aztán az angol ö, esetén angolul kellene ezt megtennünk, és akkor lehet, hogy ez nem segít itt, viszont egységesé teszi. Elnök, köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót, és itt két percre vagyok kénytelen szorítani a hozzászólások idejét. És az első hozzászólunk René Mozilié. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónknak, kiváló munkát végzett, és minden kérdést felvetett amit megemlítettünk. A néppárt meg van győződve arról, hogy az Európai Bizottság megközelítése szempontjából nagyon fontos a szakmai hozzáállás, ez nagyon fontos szerintünk. Az Európai Bizottság számára nagyon fontos a belvízi hajózás vonatkozásában a szabványok, a szabályok kidolgozása. A második dolog az, hogy mindenképpen megmaradjanak a kivételek a nemzeti területeken, olyan hálózatok vonatkozásában, amelyek nem európai területekre vonatkoznak. Még akkor is, hogyha az érintett állammal valamilyen megállapodás születik. Aztán van egy harmadik pont is, a szakemberek számára ne legyen akadály. Biztos az, hogy az intézmények mindenféleképpen olyan képzést kívánnak biztosítani, amelyek a mellékletekben találhatók, de ez ne korlátja legyen annak, hogy hozzáférjen valaki ehhez a szakmához. Meg vagyok győződve arról, hogy megtaláljuk a közös pontokat, hogyha ebben a három kérdésben sikerül közös álláspontot kialakítanunk. Köszönöm szépen. Claudia Tapardel a következő, nagyon köszönöm, hogy betartotta a kolléga hozzászólási időt. Claudia Tapardel következik. Nagyon passzol a német kifejezés, hogy kicsi a bors, de erős, vagyis röviden, de velősen szólt a kolléga. În primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru munca depusă la acest raport. Consider că este un raport important pentru... Kedves kollégák, először is köszönöm ezt a nagyon fontos jelentést, amit a közlekedésről elkészített. Megvizsgáltuk a szöveget, és nagyon sok fontos kérdésre válaszolt, például a szakképzettségek elismerése, úgyhogy a kompetenciák kérdése azonban még nyitott. Ami a digitalizációt illeti, nagyon fontos ez is mert így könnyebben tudják ellenőrizni az adatokat, gyorsabban lehet fellépni. Így csönkhetett a bürokrácia. Aztán, ami a szimulátorokat illeti, ez is nagyon fontos. Nem tudom, hogy ez az elképzelés esetleg a közvetlen felkészüléssel kiváltható lenne-e. Mert a szimuláció az nem föltétlenül ugyanaz, mint a valós munkakörülmények, főleg stressz hatása alatt. Aztán, ami a képzést illeti. Hasznos lehet ez a szimuláció, de ne legyen bizonyos tagállamok számára akadály. Esetleg az adott napszám fontos lenne a szakképesítés megszerzéséhez a kompetenciák, azok értékelése kell, hogy az alapját képezze az értékelési rendszernek. Nem a napok számát kellene felemelni, bár nyitottak vagyunk a dialógus iránt, hogy ezt tisztázzuk. A bizottság főleg a különleges kockázatot jelentő területekre mutatott rá. Nagyon fontos, hogy definiáljuk ezeket a területeket hogy ezeket a kockázatokat megszüntethessük, ez is akadály lehet bizonyos területeken. Persze a tagállamok megnevezhetik ezeket a területeket, de ne felejtsük el, hogy a más területeken is volt már ilyen probléma a Cseszni vonatkozásában. Aztán nekünk is árnyékjelentés készítőnknek el kell tudnunk mondani a véleményünket bizonyos kérdésekben. Köszönöm. De most már ez mindenkinek tartania kell magát, és ugyanígy most két percben két Peter van Dalen következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a javaslatot, szeretném hangsúlyozni ezt, hogy milyen kell vállalni. Nagyon jó javaslatokat kaptunk a jelentéstervezetben, a képesítési bizonyítványokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy nagyon jó ötlet, és azt gondolom, hogy alaposabb angol nyelvű képzést szeretne látni a hajózás területén. Ugye én hallottam már úgynevezett hajózási angolt, tehát hogy hogyan beszélnek így a hajókor egymással, azt gondolom, hogy ez felveti a biztonság kérdését is hiszen ez a hajózási angol meglehetősen mondjuk úgy, hogy limitált, korlátozott. Azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos is hasznos lehet, főleg, hogyha valamiféle veszélyhelyzet áll elő meg kell vizsgálnunk ezt konkrétabban definíciókat, és biztosítanunk kell, hogy, hogy ennek a szerepét megvizsgáljuk, és így jó előre lépést tudjunk tenni. Köszönöm szépen, és azt is, hogy betartotta a kolléga az időt, és most merje Kilönen a szó. Ensin täytyy kiittää raportori Meissneria Köszönöm. Szeretném megköszönni Meisner raportőrnek a rendkívül professzionális munkáját, a bizottságnak pedig szintén megköszönöm a jó előkészítő munkáját. Fogunk benyújtani módosító javaslatokat bizonyos speciális kérdésekben, de én, mint a folyami hajózás barátja, Inkább most itt azt emelném ki, hogy legyen egyfajta kontinuitása ennek az ágazatnak Európában, és vegyük figyelembe azt is, hogy akik ezen a területen dolgoznak, ebben az ágazatban dolgoznak, az nem egy homogén csoport, különböző feltételeknek felelnek, meg különböző emberekről van szó, különböző hátterekről vannak kis cégek, vannak nagy nemzetközi multicégek, Nyilván leginkább a biztonsági kérdésekre kell itt figyelnünk, mert a biztonságot garantálni kell, anélkül, hogy leküzdhetetlen administratív terheket rónánk a kis cégekre vagy mikrocégekre, és ezzel gyakorlatilag kiszorítanánk azokat a piacról, és ezzel is megszűnne a foglalkoztatás. Úgy gondolom, hogy a folyóvízi, a folyami közlekedés az a jövőben is fontos lesz, fontos lesz a teherszállításban is, és az utasforgalomban is és pozitívan járulhat hozzá a széndiokszid kibocsátás csökkentéshez is. Merci, monsieur Köszönöm szépen. Mari Krisztina Anotó. Köszönöm, egy rövid kérdésem van, és leginkább az Európai Bizottsághoz intézem. Teologitis úrnak köszönöm, hogy eljöttek és elmondták, illetve előadják itt az, az, a, a hátterét a dolognak. Én érdekesnek találom, és támogatom azt, hogy professzionalizálódjon a belvízi hajózás, mint szakma. Ehm, számosokból ez jó dolog, ehm, de ugyanakkor a francia cégeknek nagyon komoly nehézségeik vannak, és kiszorulóban vannak. Tízezerről 600-ra csökkent az ilyen kisvállalkozások száma az elmúlt időszakok, időszakban. Hogyan fogják önök illetve a foglalkoztatottak száma, tehát a, a, a matrózok száma, hogyan fogják megvédeni a francia eh, eh, hajózó személyzetet, eh, amikor azoknak szembe kell nézniük a nem tisztességes versennyel és egyéb dolgokkal, konkurenciákkal a francia hajós körülményei nem ugyanazok, amikor a, Dunai, a Dunán hajózik, mint a Románia, amikor francia vizeken E, tehát egyfajta versenyképességi e, szabályokat is figyelembe kéne venni. Köszönöm szépen, e, Fanyekám kolléga. Köszönöm szépen, egyetértek az elhangzottak többségével, főleg azzal, akik gratuláltak ez a kiváló munkához. Két kérdést szeretnék felvetni. Hogyha európai rendszerünk lesz a belvízi hajózással kapcsolatos képesítéseknél, itt vigyágosan kell látnunk, hogy itt a nemzeti rendszereket koordináljuk, vagy pedig egy európai rendszerek lesz. Tehát világosan kell látnunk, hogy mi, mi a cél. A második kérdésem pedig az, az a kapcsolatos, hogy hány nap tapasztalatra van, mondjuk 500 nap, de a végén nincsen vizsga, akkor nem fogjuk tudni, hogy az, az illető rendelkezik a szükséges készségekkel, képességekkel. Tehát legyen inkább rövidebb előírt időszak és vizsga a végén, hogy meggyőződhessünk arról, hogy az adott személy valóban rendelkezik a szükséges képességekkel. Köszönöm szépen hiszen vannak olyan diplomás emberek is, akiknek fogalma sincsen semmiről, és van olyan is, aki, aki nagyon is jó képességekkel, készségekkel rendelkezik, de nincs róla papírja. És akkor most megadom a szót a bizottságnak. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hölgyeim és uraim. Én magam is gratulálnék a raportőrnek, Mezzel asszonynak a jelentéshez, amit elkészített. Nagyon örülünk annak, hogy nem csak a raportőrök, hanem az itt megszólaló parlamenti képviselők is pozitívan álltak hozzá a javaslathoz, és látják annak a hozzáadott értékét a biztonsági, illetve munkaerő mobilitási szempontból. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy előmozdítsuk ezt a belvízi hajózást, mint ágazatot. Van néhány megjegyzésem, bár nem fogom sokáig rabolni az önök türelmét szintén elhangzott itt eh, egyes képviselőktől az, hogy eh, a kvalifikációkat értékelni kell, illetve nem szabad megengedni, hogy a kompetencia megközelítésből engedjünk, aztán ami a hatásköret illeti, hogyha az irányelvre csökkentjük annak a hatókörét, akkor a belső piaci kitekintés az, ami nagyon erős korlátozás alá kerül, és szintén nem nagyon örülünk azoknak a kivételeknek, amelyeknek a száma egyre növekedni látszik, és egyfajta megint csak aláássa az egységes munkaerőpiac, szakmai munkaerőpiac létét. Emellett szerintünk arra is oda kell figyelni, hogy a biztonság biztosítása az ne járjon adminisztratív terhekkel Ami a különösen kockázatos folyószakaszokat illeti, vannak ilyenek, ezt azonban nem lehet felhasználni annak érdekében, hogy korlátozzuk a munkaerő szabad mozgását. vannak ennek a javaslatnak bizonyos szociális aspektusai is és azt nem szeretnénk, hogyha nem ugyanolyan szociális feltételekkel, feltételek alapján működő munkavállalók léphessenek be a piacra. Itt most mi nem itt most mi azt akarjuk elérni, hogy a nem kvalifikált munkaerő ne tudjon belépni a munkaerőpiacba, ami már is a professzionalizmust emeli. Itt nem csak a hajóvezetőkről beszélünk, hanem a teljes személyzetről, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai képzettségről. E, abban biztosak lehetnek, hogy továbbra is együtt fogunk önökkel működni annak érdekében, hogy az adminisztratív terhek csökkentésével eh, magas eh, szintű biztonságot eh, érjünk el a folyami hajózásban is, és még egy megjegyzés, tudom, hogy kevés idejük van, egy személyes megjegyzésem lenne. Én most utoljára vagyok itt ebben a nagyszerű bizottságban. Az elmúlt 16 évben eh, jártam ide, 2000 óta megfordultam itt ebben a bizottságban, és vannak olyan képviselők, akik azóta itt vannak, eh, és nagyon jó emlékeim vannak az együttműködésről, akár közúti vagy tengeri biztonsági kérdésekben, kikötők, navigáció kérdésében, illetve eh, olyan témákban működtünk együtt és dolgoztunk együtt, és én akkor most szeretném megköszönni köszönni ezt a nagyszerű együttműködést ennek a bizottságnak és a konstruktív hozzáállást. Október közepétől kollégám Daniela Roska lesz itt, aki átveszi a, e, az én pozíciómat, mivel a jövő év elején nyugdíjba vonulok, tehát további jó munkát kívánok önöknek, és e, velem, vagy a, az utódommal nyilván folytatni fogják a nagyszerű munkát. Vielen Dank. Köszönjük szépen. Ezt a percet nagyon szívesen megadtam, és ahogy látom, mindenki nevében mondhatom, mi is, és hivatalosan szeretném megköszönni őszintén az elmúlt évek munkáját, az együttműködést, egyrészt a bizottsággal, másrészt önnel személyesen, hiszen az intézmények semmire nem nagyon mennek, hogyha a mögöttük álló személyek nem teszik a dolgukat méghozzá jól. Szeretném még egyszer megköszönni az együttműködést, és a további szép sikereket, illetve jó jó időt kívánok a, a, az elkövetkezendő évekhez. Köszönöm szépen még egyszer. És akkor visszaadom uh, Gizine Meissnernek a szót. Nos, én is nagyon köszönöm. Én azt hittem, hogy még októberben is itt lesz, de ha tényleg ez az utolsó találkozásunk, akkor tényleg kár. És röviden hadd mondjam el, mindig nagyon értékeltem a önt és a munkáját, hiszen a bizottság részéről végre olyan ember jött, aki tudta, hogy miről beszél. És azért ezt szeretem volna elmondani. Sokszor van dolgom kikötőkkel Hamburgban, mindig mondták, hogy a kolléga éppen itt volt, vagy jön majd a következő héten, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy bizottság részéről ne csak az íróasztal mögött ülve próbáljunk dolgokat kitalálni, és eldönteni, és megtervezni, és hiszen sok anyagon dolgoztunk együtt, és láttam azt, hogy mindig ment, és meghallgatta az embereket, az, az érintetteket, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, és mindig nagyon örültem, hogyha együtt dolgoztunk, hallottunk, még akkor is, hogyha nem mindig osztottam a véleményét, de hát ilyen a demokrácia. Tehát rátérve a dolog érdemi részére, pontosan azokat a dolgokat vették elő a kollégák, amelyeket én is teszt, tette, amit én is tettem, a CESZ-nek benne kell maradnia, hogy ne több akadályt jelentsen, a revitalizációt én magam már most is szívesen láttam volna, de bizottságtól úgy hallottuk, hogy ez a következő lépés lesz a, a szimuláció, szimulátor nyilván nem a, helyettesíti a gyakorlatot, ez teljesen világos, nem is erre gondoltam, de aztán majd meglátjuk, hogy a viták során végén mit fogunk beírni a jelentésbe. És hallottuk, hogy ez, ez nem egy homogén csoport, és pontosan ez a probléma. Itt próbáltam mindenkinek a kedvére tenni, és az, pontosan azért, mert olyan nagy személyzet mennyiségek és olyan nagy különbségek vannak az egyes társaságok között, tehát éppen ezért nem lehet egy kalap alá venni. Harmonizálnunk kell őket, de úgy, hogy lehetőséget adjunk minden szakmacsoportnak, és akár e, egy, az egyes személyeknek is a, az érdeket figyelembe venni mindenkinek vizsgáznia kell. Tudom, hogy van, aki más véleményen van, és ahogyan mondta az elnökünket, és hogy van, akinek van róla papírja, de nem ért hozzá, és van, akinek nincs papírja, de ért hozzá. De minden esetre azt gondolom, a képesítésekhez ragaszkodni kell, és örülök az eddigi munkának, és remélem, hogy ezt folytatni tudjuk, hasonlóan jó hangulatban. Klaudiának is teljesen igaza van. Ezek a belföldi útak nagyon fontosak, és fontos, hogy még fontosabbak is legyenek. Köszönöm. Az idő rövidsége nem minősíti a téma fontosságát, és tudjuk, de tudjuk azt, hogy egy született jelentéstevő vagy. Nos, 10, e, október 11-én délután kettőig ig lehet a módosítókat benyújtani. És akkor térjünk rá következő napi rendi pontunkra, amely pedig a robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok és itt most megadom a szót Mári Krisztiánatónak, aki a kollégát helyettesíti. Köszönöm szépen, Májer úr arra kért, hogy mentsem ki, az utolsó pillanatban más munkája akadt, és kérte, hogy, te, hogy ismertessem a robotikával kapcsolatos jelentésének tartalmát. Ő az előadója ugyanis. Nos, az emberiség történetében először fordul elő az, hogy autonóm, intelligens robotokat készít. Ez azt jelenti, hogy a környezettel interaktívak, és ők maguk is készek bizonyos döntések meghozatára, attól függően milyen környezetben vannak. Azonban ez a forradalom, amely a realitás, és nem a sci-fi szüleménye, nagyon sok etikai problémát, szociális, jogi problémát vet fel. Ami a közlekedést illeti, felvetődik egy kérdés, nevezetesen, hogy a többletértéket hogy lehet elosztani, amelyet a robotikának köszönhetünk. Mi a helyzet a tulajdonossal, aki ilyen gépjárművel rendelkezik? Vagy a taxisofőrrel, egy hajó pilótájával? Tehát mindenki csökkenteni akarja a költséget, és növelni a jövedelmet, a profitot. Ugye a munkaeszköz tulajdonosa, a fogyasztó nyer, de nem föltétlenül a munkavállaló, aki elveszti a munkáját, és valamilyen más megjelhatási lehetőséget kell keresnie, mert kiesik ez a jövedelme és ezt nem méltó helyzetbe taszítja. Nos, ami a bizottságunkat illeti, alapvető a kérdés, és elsősorban a balesetekhez kapcsolódik, amelyek gyakorlatilag az automata pilótának köszönhetők. Az etikai kihívások szakbizottságunk számára nyilván nagyon fontosak. Néhány év múlva az autóbalesetek fogják a legtöbb problémát jelenteni, ami a robotikát illeti, még akkor is, hogyha ezeknek a száma jelentősen csökkenő tendenciát kell, hogy mutasson, mert a gép megbízhatóbb, mint az ember. Ott az Uber példája, ahol Pittsburghben, az Egyesült Államokban az első sofőr nélküli kísérleteket végezték, a Google is foglalkozik fontos ilyen jellegű problémával. Ezek nem csak hipotézisek, feltételezések, hanem egy olyan problémáról van szó, amely nagy mértékben esetlegesen felmerül. Már voltak balesetek, úgyhogy felmerül a felelősség kérdése. Ha balesetre kerül sor, valóban fölmerül a kérdés, hogy ki a felelős. A tulajdonos, a konstruktőr, vagy pedig maga az intelligens gépjármű, hát ezt azért elég nehéz büntető törvényszék elé citálni, de nyilván kötelező biztosításra van szüksége, és ugye elektronikus személyiséggel fog rendelkezni. Mivel más és más a jogszabályrendszer Európa szerte, és az unión belül is aprózódik a piac ilyen szempontból, jogbiztonságra van szükség, és az európai vállalatok versenyképessége az ilyen mesterséges intelligencia vonatkozásában, hogy ne legy, kerüljenek hátrányos helyzetbe. Ezért más szabályokra van szükség, mivel már túlléptünk az informatikai forradalmon, mégis csak alárendeltjei vagyunk az Egyesült Államoknak, például a közlekedés terén, ugye nem jártunk sikerrel, a Galileóval a GPS nyert. Nos, Mayer úr a következő. Hangsúlyozzuk, annak jelentőségét, hogy valószínűleg kevesebb lesz a közúti baleset, hogyha elterjed az intelligencia, a nemzet, a mesterséges intelligencia a gépjárművekben. Azonban egyetemben felvetődik a felelősség kérdése, hogyha az ilyen automata módon működő gépjárművek okozzák. Kéri a bizottságot, hogy a technológiai feleményeket kövessék nyomon, amelyek segítségével a szennyező kibocsátások csökkenthetők az ilyen gépjárművek esetében. Nagyon hasznos lenne, hogyha a jövő iparágát támogatnánk, főleg az érintettek együttműködésével, kutatók, állami hatóságok, fogyasztói védelmi szövetségek, stb. stb. Az adatátvitelt kell biztosítani, az infrastruktúrákat, hogy biztosítsuk a biztonságos közlekedést, hogy csak néhányat említsek. Nyilván a maximális ö, megoldásokra van szükség, hogy ne kalózkodjanak velük, és ne ö, másolják őket illegálisan. Köszönöm szépen. Pascal. Köszönöm szépen. Most pedig következő hozzászólunk Louis de Grandes Pascal. Presidente. Muchas gracias a... Köszönöm elnök úr, és eh, szeretném megköszönni eh, a képviselőasszonynak is, hogy eh, Meyer úr helyett beszélt. Valóban technológiai változások korát éljük, ilyen mértékű változások korábban még nem voltak. El kell fogadnunk azt, hogy néha bizonyos feladatokban felváltják a gépek az embert, ugyanakkor óvatosan is kell eljárnunk. Juncker úr mondta beszédében, hogy a hibáink maradnak fenn a történelemben majd, hogyha nem figyelünk oda. Tehát én is óvaintenék attól, hogy olyan hibákat kövessünk el, amelyek abból folynak, hogy elővigyázatosság nélkül akarunk szabályokat nagyon gyorsan meghozni, nagyon gyorsan szabályozni. És nekem az a véleményem, hogy ezeket a robot eszközöket nyilván lehet majd sikerrel alkalmazni. Mayer úr pedig egy sor nagyon észszerű javaslatot tett le az asztalunkra. Én két dolgot emelnék ki, amivel itt most kicsit hosszabban foglalkoznék. Az első az adatvédelem, amely elengedhetetlen. Először is egy olyan biztosítói konzorciumot kell létrehozni, amely ezeknek a vezető nélküli járműveknek a felelősségi viszonyait a felelősségét lefedi. Tehát valami fajta biztosító, biztosítás kell, hogy fizesse azokat a károkat, amelyek amelyek bekövetkeznek. Nincs például az, az Uber rendszerében, jelenlegi formájában nincsen ilyen jogi felelősség megállapítva, és nincs rendezve ez a kérdés. Egyes országokban van a biztosítóknak olyan konzorciuma, amely e- ezt a problémát lefedi biztos vagyok abban, hogy ezzel majd a jogi bizottság is foglalkozni fog, de azért nekünk is oda kell figyelnünk ezekre a jogi felelősségi kérdésekre. Mi magunk is benyújtottunk az együttes felelősség kérdésében módosítókat, és eh, ezek lefedik azokat az aggodalmakat, amelyeket egyébként megosztottam Mayer úrral is. A másik dolog, amiről beszélnék, az a szubszidiaritás. A az alap, ugye a jogalap a szubszidiaritás körébe tartozik, ugyanakkor itt mégis van egy határon átnyúló aspektusa a dolognak, mert ezek a, ezek a sofőr nélküli autók valamifajta európai státusszal kell, hogy rendelkezzenek. Májer úrnak köszönöm a jelentését, amely elfogadhatónak és pozitívnak tűnik. A módosítókkal megpróbáljuk ezt tovább javítani, amennyire csak lehetséges. Köszönjük. Péter van Dalen következik. Elnézést kérek, elnök úr. Tosanovszki úr nem lehet itt, és angolul adta oda a szövegét, ezért angolul kell felolvasnom ezeket a, ezeket a megjegyzéseket. Köszönöm a raportőrnek a véleményét, amely jó alapot ad a további munkára. Tusalkovszki úr biztos abban, hogy a technológiai haladás a az rendezni fogja a nagy kihívásokat, ugyanakkor bizonyos jogi kihívásokat nehezebbnek tűnik rendezni. A kollégám néhány megjegyzést szeretne fűzni ehhez a véleményhez, alapvetően két dologra koncentrálva. Először is alá akarja húzni a kritikus fontosságát, a kritikai fontosságát az európai eh, Galileo és Ernals rendszereknek, mi már próbáltunk eh, előrelépést eh, elérni az intelligens közlekedési eszközökben, ugyanakkor a műhold navigációs rendszerünk megbízhatósága itt különösen fontossá válik. Az árnyék előadónk emlékeztet arra is, hogy vannak olyan közlekedési módok, és itt a drónokra utal elsősorban, amelyek gondot okozhatnak. Danke sehr. Jetzt Köszönöm szépen, és akkor most Mateo már Miltenburg következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó megjegyzésre szeretnék reflektálni Péter Van Dalen-től, hogy a korlátozások mutatják az ember hozzáértését. Ezt azt hiszem, hogy egészen szó szerint értette a kolléga, hiszen modern trendeket látunk, nem csak a járművek terén. A rossz royce példának okáért konténerhajót tervez, amelynek nincs vezetője. Olyan metró vonatokat, ahol, amelyeknek nincsenek vezetői. Tehát a robotika jelentősége közlekedésben hatalmas fontosságából. És éppen ezért nagyon fontos, hogy nemzeti, nemzetközi és uniós szabályozás vonatkozzon a robotikára. Azt gondolom, hogy itt a kulcs a jobb koordináció. E kell érnünk, hogy ugyanolyan módon járunk el a robotikával kapcsolatban. Biztosítanunk kell a biztonságot, de rugalma, kellően rugalmasnak is kell lennünk, ahhoz, hogy a műszaki és technológiai változásokra reagálni tudjunk. Na most, a drónok szabályozása kapcsán már láttuk, és a vezető nélküli járművekre is ugyanezek vonatkozhatnak. Volt egy a holland elnökség idején egy nyilatkozat, amely alá meghúzza azokat a fontos dolgokat, amelyekkel foglalkoznunk kell az elkövetkezendő években, ahhoz, hogy legyen egy európai politikánk. A fontos a magánélet biztosítása, az adatvédelem, és el kell döntenünk, hogy mit kezdünk az adatfelhasználással, például a, az adatok tulajdonjoga, aztán a kiberbiztonság kérdése végezetül, de nem utolsó sorban, a, biz, a balesetek területén hogyan érinti ez a biztosításokat. Jogi szempontból nagyon fontos azt biztosítani, hogy a lehető legjobb módon tudjuk ezeket a járműveket felhasználni, és Európa nak tennie kell arról, hogy hogy minél gyorsabban lépjen a jogalkotás területén, hiszen világszerte globális versenyről beszélünk, és nagyon bízom benne, hogy az előadó is egy jó jelentést fog a jogi szakbizottság számára átnyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most Koch kollégáé a szó. Én is köszönöm szépen az előadó munkát, akkor is, ha most személyesen nem lehet jelen. Jó kiindulási pontot jelent az anyag. Azt gondolom, hogy a robotika nem csak automatizált járművet jelent, hanem például drónokat is, és egyéb járműveket úgy, a, amelyeket figyelmen kívül hagyott a jelentéstevő. Kétségtelen, hogy, hogy ez forradalmasítani fogja a az utcai közlekedést, a közötti közlekedést, de azt gondolom, hogy ha erősíteni akarjuk az ipari és a versenyjogi helyzetünket, akkor, akkor el kell indulnunk ezen az úton, és ezeket tesztelnünk kell, tisztáznunk kell etikai, felelősségi, jogi kérdéseket, adatvédelmi kérdéseket, hogyha vezető nélküli járművekről beszélünk, tehát még sok munka vár ránk. Elnök, köszönöm szépen, nekem is van egy észrevételem. Cseh köztársaságban jártunk, és ott láttunk, nem csak a közúton, hanem síneken és vasúti közlekedésben. Már 40 évvel ezelőtt is volt Berlinben vezető nélküli mozdony, hogy és azért voltak kénytelenek odaültetni valakit, hogy az, e- hogy az emberek megnyugodjanak, hogy van ott valaki, aki vezeti azt a járművet, holott minden automatikusan ment. De, de nagyon fontos szempontokat kell figyelembe venni. Azt gondolom, hogy messzebbre kell néznünk, nem csak a, a közúti útai közlekedése, ha, hanem itt nagyon azt gondolom, hogy idézem 44 évvel ezelőtti nyilatkozatára utalnék a müncheni polgármesternek, hogy a, megöli a, az autó az utcát. Tehát, hogyha minden autó automatizált lesz, és mi mindenki árammal ö, működik, és akkor azt gondolom, hogy ez a zöld út, amerre lehet haladni, és így sokkal jobb lesz a, bizo- a, a városokban a közlekedés, illetve az élet, és most megadom a szót a bizottságnak. To be here the first time I'm in the Trend Committee, so... Uh, Köszönöm, elnök úr. Ami a Meyer úr véleménytervezetét illeti, azzal kapcsolatban lenne néhány kiegészítő megjegyzésem. Először is a közlekedés biztonsággal, közúti biztonsággal kapcsolatban látjuk azt az elmúlt két évből a jelentésekből, hogy csökken a közúti, illetve továbbiakban nem csökkent a halálesetek száma, tehát megállt a csökkenés a halálesetek számában, e, ezért is kell a technológia felé fordulnunk annak érdekében, hogy e, tovább csökkentsük közúti halálokok, halálozások számát. Azt is tudjuk, hogy 90%-a a baleseteknek emberi hibára vezethető vissza. Ami a kettes pontját illeti a véleménynek, ott emlékeztetnék arra, hogy a főigazgatóság egy masterplant készít a CITS-szel kapcsolatban, és ez a mesterterv, amely egy közlemény lesz, ez lesz az első mérföldkő a bizottság automatizált járművezetési menetrendjében. Ami a hármas pontot illeti, egy, e, ezt a kérését a raportőrnek ezt támogatjuk, és a holland elnökség is a Learning by Doing híve, tehát egy mechanizmust, illetve egy kutatást finanszírozunk, és európai pénzeket szánunk erre, ennek következtében pedig jobbak lesznek a, a jogszabályok is. Kísérleti fázisban projektfinanszírozásról van szó. Mi kooperatív, kollektív és automata eh, kifejezéseket használjuk. Eh, nem az a lényege az autózásnak, hogy eh, olvashatunk, és az autó vezeti magát a dugóban hanem mobilitási célja van önnek az egésznek. A kiberbiztonságot már említették, harmonizált biztonsági megoldásokban gondolkozunk a különböző érdekeltekkel, és végezetül adatvédelem, nagyon fontosnak tartjuk, a rendelet felülvizsgálatában is ez figyelembe lesz véve, megint csak az érdekeltekkel eh, együttműködve eh, fogunk eh, útmutatókat kiadni annak érdekében, hogy erre a technológiára is kiterjedjenek az adatvédelmi szabályok. Köszönöm szépen! Legalább olyan jó együttműködést kívánunk és munkát önnek és önnel, mint az előző 16 évben a kollégával. Úgyhogy köszönöm szépen. És akkor Mari Krisztináé a szó a válaszadásra. Nos, át fogom adni nyilvánvalóan a megjegyzéseket Májer úrnak, aki egyébként úgy gondolom szubszidiaritási kérdésekkel szeretne foglalkozni elsősorban jogi szempontból, nyilván garantálni szeretné a bizalmas kezelését is ennek, a robotika kiterjesztését, nyilván az előzetes óvintézkedésekkel együtt. És nyilván a bizottság megjegyzéseit is továbbítom. Úgy gondolom és remélem, hogy jelentését elfogadják majd minden gond nélkül a parlamentben. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. És akkor az... Ja igen, a módosítóknak benyújtásának a határideje október 5-e 12 óra. És akkor az utolsó két ö, napirendi pont következik, 10-es és 11-es, belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról, illetve vasúti közlekedés statisztikájáról szóló árurend, árukra, utasokra, balesetekre vonatkozó adatgyűjtésre, Az egyik jelentéstevő én voltam, és szeretnék utalni arra, hogy az ered, a trialógusok eredménye a, már megerősítették, a tanács közben az első olvasatban elfogadta a kompromisszumot, tehát itt ez a módosítók benyújtásának határideje igazából már csak forma, formalitás, tehát benyújthatnak, de a kompromisszum megjósulna, ha az Európai Parlament akár csak egyetlen egy módosítót is elfogad, hiszen már mindent letárgyaltunk, mindenben megállapodtunk. Éppen ezért a, a 29-e a módosító nak a határideje, formalitás, de én azt szeretném, hogy most ilyenben ne kerüljön sor, de formálisan, technikailag ugye lehetőség van arra, hogy a kollégák módosítókat nyújtsanak be. Gizenni, gezinetesség. Abszolút támogatom. Az ALDE nevében tudom tanúsítani, hogy teljesen jó kompromisszum, ügyesen tárgyaltunk, tehát nyugodtan elfogadhatjuk. Köszönöm szépen a támogatást, mondja az elnök. Tehát az, a vasúti közlekedésben az adatgyűjtésre kapcsolatban két évbe telt, mert a két ö, intézmény ö, nem volt állandó együtt dolgozni. Siába beszéltünk a, a, a jobb szabályozásról, vagy a, a nem, nincs szabályozás a jó szabályozás, de hát ez így nem megy, de minden esetre az Eurostart és az ERA megállapodott, és azt mondták, hogy e, ennyi idő alatt, 30 év alatt már egy béke megállapodás is tető alá lehetett volna hozni, most már minden fél megelégedésére viszont sikerült kialkudni egy kompromisszumot, amit a plenáris elé tudunk tárni, és remélem, ahogyan Gezine is, hogy senki nem fog hozzá benyújtani. Természetesen a technikai lehetőség meg, de ennél világosabban nem is lehettem volna, és akkor ezzel lezárom a mai ülést, illető kezdve viszont zárt ülésként folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm szépen!